szlovén tolmácsolás, de még az én angolomat is érti szlovén képviselőtársam, úgyhogy ezzel nincs gond. Akkor most a sporttal foglalkozzunk. Ez a legfontosabb téma. mindenki úgy gondolja, hogy a sporthoz ért, hozzá tud szólni. Ezt megértem, ám Fiszasz kollégám számára nehéz volt, hogy több véleményt összeegyeztessem. Nos, a FISZASZ jelentés a sport európai dimenziója témájában született. Korábban voltak már erre vonatkozó jelentések. A magyar köztársasági elnök korábban, mint parlamenti képviselő foglalkozott a témával, aztán belett a jelentés a profi labdarúgással, és most itt a FISZASZ szerződés, annál is inkább helyén való az, mert a Blossomlő szerződés létbelépése óta ö, újabb hatásköröket kaptunk, már az Európai Parlament, a sport témájában is. FISZASZ úr június 14-én írta meg a jelentését, 934 módosító érkezett, ennek alapján sikerült véglegesíteni. Szép munka volt ez. Köszönet illeti érte Fiszasz urat, aki egy versenyképes csomagot állított össze ezzel, és remélem, hogy sikerül a szabad és végére úgy alakítani ezt, hogy ne legyenek benne ellenmondások, és könnyen jól fogadja, fogadhassa a közvélemény. Santiago, ha kívánod, megadom a szót. Köszönöm szépen, Doris. Köszönöm szépen a szót, és először a kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, és főként az árnyék jelentéstevőknek a nagyon intenzív együttműködésért, és ezáltal egy olyan dokumentumot sikerült kialakítani, ami tényleg a sport érdekében készült, és nagyon koherens, és az SNT árnyék jelentéstevőjének is nagyon köszönöm, hiszen nagyon szorosan működtek velem együtt, én Albertnak a néppárt részéről, ő is nagyon nagyon sokat segített nekem, és azoknak is köszönöm, akik ma nincsenek itt, Martin Lakin, ő is rengeteget segített sok pontban, és sok mindenben még javított a szövegen is, és külön köszönöm a zöldek, Zsoviász, zöldek részéről az árnyékjelentéstevőnek is a munkáját, aki jelen van Katalóniában, választási harcot folytat Benedikt Sának is a kor részéről az tevőnek Szintén köszönöm a munkáját, hiszen nagyon sokat segített és sokat beszéltünk a témáról. Nagyon köszönöm minnyájuknak a bizottság titkárságának, főként uh, Ritának, köszönöm a munkáját az összes munkatársnak, asszisztensnek is. Hiszen tényleg nagyon sok módosító indítvány érkezett a témában, és az egyes pontok talán nem voltak annyira eltérőek, viszont nagyon sok érkezett. És eh, én igyekeztem a lehető legkoherensebb és legkövetkezetesebb szöveget összefoglalni. Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólásait és a kollégák asszisztensének is a munkáját. Remélem, hogy jól fog menni a szavazás, és örülnék annak, hogyha egy olyan szövegünk lenne, ami valóban utána a sportnak segít. Igen, miközben hozzászóltál, Iván eh, néven Dal Lura barátnőjének gratulált a születésnapjára egy gyönyörű csokorral. Hát akkor mi is ehhez csatlakozunk, és eh, sok boldogságot kívánunk. Hiszen a napon, ugye az ember csak azt kívánhatja, hogy ilyen fiatal lehessen újra, mint ön. Jó, térjünk vissza a szavazási listánkhoz. E, akkor, tehát megbeszéljük a 71-es módosítót, elfogadtuk. A hármas kompromisszumos ki van mellette, ellene elfogadtuk. Jó, a következő 81-es ki van mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 21-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A FAM 1-es. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Elnézést, most mindjárt. Hol is tartunk? A 20-asnál, ugye? borzasztóan bonyolult, úgyhogy egy pillanat elvesztünk a pontok között. 162-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, fam, mellette, vagy elnézést, akkor mégint hiányzik egy pont, ez borzalmas, nagyon oda kell figyelnem, mostantól nagyon oda fogok figyelni, hogy melyik pont, 19-es következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt, hát ezt csekkoljuk le újra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 12-en ellene, elfogadtuk. 158-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk kérem, hogy hogy írjuk föl ezeket az eredményeket, különben elvesznek. A szóbeli eh, módosító egyes számú elfogadtuk. 239-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette. Nem, nem az ötös, elnézést megint eltévedtünk. Nekem furcsa listán van. Tehát akkor 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 88-as. Mi történt egy pillanat? Megadom a szót. Kicsit elvesztettük, hogy most hol tartunk. Jó, értem, mondja az elnök asszony. A 88-asnál tartunk. Az ötödik oldalon. Katrina, mit lepás? 88, 5. oldal rendben? Tehát akkor 88-as ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, csekkoljuk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 14-14, tehát elutasítottuk. A négyes kompromisszumos ki van mellette? Ellene? Tartózkodik? Ezt elfogadtuk. A 102-es a következő. Mellette? <clears throat> Ellene? Tartózkodás? Ezt elfogadtuk. Az ötös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 107-es a következő két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodik, ezt elfogadtuk. Második része a 107-esnek mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszumos, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123-as, ez már másik oldalon van. Nálam nincs is ilyen. Ja, de megvan. Itt van. 123-as mellette ellene tartózkodik. Én nálam nem is szerepel ez de megvan. Tehát három részben szavazunk a 123-asról. Első rész mellette ellene tartózkodik, ezt elfogadtuk. Második része a 123-asnak mellette ellene tartózkodás. Ezt azért ellenőrizzük le. Második része a 123-asnak megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-15, tehát akkor elutasítottuk. Harmadik rész, ki van mellette? Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 124-es mellette, ellene, elfogadtuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A 23-as kompromisszumos mellette, a 128-as kimelt elnézést kérek, ma reggel valami nincs velem rendben, de akkor még egyszer 128-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120, vagy ellen, 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tovább ugrunk a 136-osra mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 138-as mellette ellene ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, 138-asról szavazunk, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 8-an ellene a 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, akkor ugrunk a kettes szóbeli módosítóra, elfogadtuk. 135-ös mellette ellene Kves elfogadtuk. 151-es mellette ellene, még egyszer, tehát 151-esnél vagyunk mellette, ellene. Ez nem lehet... Uh, Maria Badiai Kucsi, te uh, ön támogatja? A 151-esnél vagyunk, ön tényleg támogatja ezt? Tehát a 151-esnél vagyunk. Ki támogatja? Különben elmesélem a Máriának, hogy ez így volt. <laughs> Rendben, akkor elfogadtuk. A 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 159-es ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 172-esnél vagyunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 173-asnál vagyunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 175 és 176-os az ugyanaz, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most átugrunk a 20-asra, a Solution itt van. Rendben, Imko és Juri. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. A 184-esnél vagyunk mellette, ellene. Tartózkodás? Elfogadtuk. 185-ös mellette, ellene. Tartózkodás? Elfogadtuk. 187-es mellette, ellene. Tartózkodás? Elfogadtuk. 188-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Innen az IMCO 7-esre ugrunk. Ez már a másik oldalon van, a tetején. Ez az IMCO Juri, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 196-os három részben. Első része a 196-osnak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második része mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 197-es következik, igen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 198-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 200-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 201-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 209-esre ugrunk. Istenem, ez hol is van? Igen, 209-es ivó beleté. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 211-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 212-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 213-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 215-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 221-es. Ez már a másik oldalon van. Marit és Sánke, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 222-es mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. Hármas szóbeli kiegészítés, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 224-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 225-ös, ezt én ugye visszavontam én és a Petra Kamevet szintén, 227-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 229-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 230-as mellette ellene tartózkodás ezt elfogadtuk. 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 232 es 232-es, elfogadtuk. 233-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 237-es mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 238 es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 240-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. A 22-es kompromisszumos következik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 16-os kompromisszumosra jutottunk, mellette ellene még egyszer, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 250-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es, szóbeli kiegészítés, mellette, ellene, elfogadtuk. Innen a 16-osra jutunk? A hatosnál vagyunk. Hatos, Juri, hatos. Mellette ellene tehát ezt elutasítottuk. A 254-es mellette ellene 254-es, Szari Eszély. Elnézést nálam, én nem találom, egy valami kimaradt? Akkor úgy látszik, hogy két hatos van? Van egy Júri hat és egy Lil hatos. Elnézést, elnézést akkor 252-es Piotr Boris módosítója mellette ellene tartózkodása, elfogadjuk. Kösz. Mellette ellene tartózkodás? Ezt ellenőrizzük le. 252-es, lezárom a szavazást. Tehát ezt elfogadtuk, mert 22-8 ellenében. Rálépünk, tovább lépünk a 254-esre elutasítottuk. A 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ugorjunk a pillanat, hol is van a 18-as? Nem találom, a másik oldalon. Rendben, 18-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Innen tovább lépünk a 266-osra, mellette ellene tartózkodása 266-os most következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 267-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 269-es két részben első rész ki van mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második része a 269-esnek mellette ellene tartózkodik, ezt elutasítottuk. A 270-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 277-es elfogadtuk. A 273-as következik, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 274-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 275 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 277-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19. kompromisszumos mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tovább ugrunk a 283-asra mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2087 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös oral amendment mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 4-es mellette ellene tartózkodás. Ezt leellenőrizzük, megnyitom. Tehát a Libe 4-esről szavazunk, lezárom a szavazást. 14-14-jel -e szemben, tehát elutasítottuk. Mi? Mit szeretne hozzáfűzni? Melyik? Melyikre vonatkozik ez? Melyik? Melyik a libével kapcsolatban? Jó, ismételjük meg a négyes libe szavazást. Megnyitom a négyes libével kapcsolatos szavazást. Ki? Mellette. Lezárom. Mi? Lezárom a szavazást. A négyes. 15 15 abgelehnt. Tehát akkor elutasítjuk, mert még több lett az ellenszavazat. Akkor eljutottunk a 288-as, az elutasítottuk. Hatos ö, oral amendment, ha mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 294-eshez jutottunk, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 295-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 296-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 297-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 298-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 300-as következik mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 301-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 304-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 305-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 306-os három részben, első rész 306-os, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Második része 306-osnak mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 307-eshez jutottunk mellette. Nem? Santiago? Nem volt helyes? Jó, ha úgy gondolod, akkor legyen. Okafogyottá vált? a 307-esre kell tovább lépnünk, mivel az egyik részét az előzőnek nem fogadtuk el 307 mellette. Ellene jó. El. Elfogadtuk. Nem? Elfogadtuk, és akkor a 310-eshez jutottunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 311-es és 312-es azok ugyan megegyeznek egymással mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Vagyis el, elnézést, elutasítottuk őket. A 313-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 315-ös ki van mellette? Ellene. 317-es mellette, ellene elfogadtuk. 321-es három részben, első része a 321-esnek, mellette ellene elutasítottuk, második rész ki van mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És hogyha az első részt elfogadjuk, akkor a 322-es kiesik, tehát akkor 322-es mellette ellene most elutasítottuk. Hetes szóbeli kiegészítés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 325-ös következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 326 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 327 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 328 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 329, 30, 31, ugyanaz emelte, ellene, tartózkodók, elvetettük. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 338 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 339 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 30 mellette. Bo, bocsánat, hogy jutottam ide, de hogy 30. 10-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette, tartózkodók elfogadtuk, 20 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 22, 23, 24, 25, 26 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 8-as szóbeli mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Elvetettük 29 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 30 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 32 mellette, ellene tartózkodók Nézzük meg géppel. A 32-esen megnyitom a gépi szavazást, lezárom. Tizen elvetettük. 33 mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 34 mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 35 mellette, ellene, tartózkodó, átment. 36 mellette, ellene, tartózkodók, átment. 37 mellette, ellene tartózkodók átment, 38 mellette, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellett mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es szóbeli mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 51 mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 52 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 54 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 55 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-nál tartunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 65-ös mellette, ellen, mellette, 65 mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 66 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 67 mellett, három részben, 67 első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfog, elvetettük, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodók elfog, elvetettük. 70 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es szobelék mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk kettes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Hetes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 1-től 12-ig egybe lehet venni őket? 1-től 12-ig. Egyben. Ki van mellette? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mellette. Ellene? Tartózkodók. Elvetettük. 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodók elvetettük, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. MV vélemény. 4 5 6 7 egybe mehet? Nem. 4 5 6 7 egybe? Igen, nem, nem, igen. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Öt mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 7-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 8. Nem. 7. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 8. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nem tudom, nem értem. Hatos kompromisszum, ha elfogadták. Elfogadtak a kompromisszumot. Akkor nem kell szavazni. 14. Mit? Szavazunk mégis? 11. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 14 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 1. Elképesztően bonyolult. Nem hiszem, hogy a többi szakbizottság ilyen jó hozzánk, mi mi ő hozzájuk, megszavazzuk a módosítóikat. De mi vagyunk a kulturális szinten, magas szinten álló szakbizottság. Imkó vélemény, egyes, nem kell szavazni. Kettes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most mit csináljunk? Öt mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 6 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 8 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük 9 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük 13 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük 14 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük 16 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük erre nem szavazunk, B mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. C mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. D. Nem kell átszavazni. Lássuk a Júri véleményét. 4 mellette, ellene tartózkodok, elvedettük. A. Mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. B preambulum Juritól mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. C volt, bocsánat. A Libe véleménye. Nem, álljunk meg. 11-es szóbeli mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 8 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Most jön a nőjogi atyavilág. Tehát négy mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. hat mellette, ellene tart, nézzük egy géppel. Megnyitom a hatosra a szavazást géppel. Lezárom a szavazást. Miért nevetnek így a szóviccemen? Tehát, hetes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 10 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást. 10-es. Lezárom. 15-15, elvetettük. 11 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 13 mellette, ellene. Nézzük meg géppel. 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom az ellenőrző szavazást. elvetettük 14 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 16 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 17 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 18 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg géppel, megnyitom 21-esre az ellenőrző szavazást. Lezárom. 30-11 elvetettük. 24 mellette, ellene tartózkodók elvedettük 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 1-es mellette, ellene tartózkodók nézzük meg 1-est, megnyitom az szavazást az 1-es preambulumra lezárom, 14-16-tal elfogadtuk. Micsoda siker, atya világ. Kettes mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a kettesre a, az eredményt, lezárom a szavazást. 13-17 ellenében elfogadtuk. 3-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 4 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5 mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást, az 5-ös preambulum pontra, lezárom a szavazást. 14-16 arányban elfogadtuk. Nem látszott pontosan, ezért volt jó, hogy elnőriztük. Tehát most a végszavazáshoz elkezdtünk el, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 28-an mellette, ketten ellene. Köszönöm szépen, Santiago, nagyon nehéz feladatot láttál el az árnyék a köszönet illeti, meg Larkinnak is köszönet illeti, mert 90%-ával egyetértett a sportjelentésnek, bár a módosítója leszavaztuk. 80%-ával, az is, az is jó, halad a dolog, ön is halad előre. Nos, tehát a következő a sáke jelentés. Sáki asszony sajnos nincs itt. Mégis szavazunk. Az nem gond. Hannu Takula valamit átad Sáki asszony mondandójából? Nincs semmi mondandó. Csodás. Akkor szavazhatunk. A kompetitív digitális egységes piac az e- elektronikus kormányzás Lándzsa hegye. Egyes kompromisszum mellette ellenel tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító. Szóbeli. A másik oldalon van. Mellette ellene szavaznunk kell a géppel, megnyitom a szavazást az egyes szóbeli módosítóról. Lezárom. Mari Krisztián Versiát a szerző Elvetettük 16-12 arányban. Hetes. Két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg géppen, megnyitom a szavazást. A hetes második részére lezárom a szavazást. 18 12 arányban elvetettük. 9 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a 15-ös sorsát, megnyitom a szavazást. Lezárom. 22 hét elejénben elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodók, elfetettük 17 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-15, elvetettük. 18 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg ezt is géppel, megnyitom a 20-assal a szavazást. Lezárom. 15-14 jelenében elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg ezt egy géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-16 arányban elvedettük. 24 me- és 25 egyben mellett, ellene tartózkodók elvetettük. 26 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 22 kiesett, 28 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 30 mellette, ellene tartózkodok. Nézzük meg géppel a 30-ast, hogy jár. Megnyitom a szavazást, lezárom. 16 14 ben elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Igen, igen, én is látom. 33-as jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 34 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 36 mellette, ellene tartózkodok, nézzük meg géppel a 36-ost. Lezárom a szavazást. 19 14 ben elfogadtuk. 37 mellette, ellene tartózkodók. Nem látom, megnyitom az előző szavazást 37-esre. Lezárom. Tizenhat 13 arányban elvetettük. 39 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodó, elvedettük. 45 mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 43 mellette, ellene tartózkodó, nézzük meg géppel a 43-ast, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. 14-16 arányban átment. 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazásnál tartunk, tehát most megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 30 szavazattal győzött Sáka asszony, ellenszavazat nincs, tartózkodás nincs. Gratulálok, bárhol is legyen Sáka asszony. Bizonyalag számítógép előtt ül éppen is a digitális piacot erősíti. So, our colleague Belling. egyszerű, most érkezett meg Béringer kolléga, akkor örülök, hogy itt van. Akkor térjünk át a Nyolcas pontra. Európai intézmények hozzájárulása a bolonyai folyamat megszilárdításához és fejlődéséhez. Bologna process Mint ahogy minnyáján tudjuk, ez a bolonyai folyamat, ez egy nagyon is inter kormányzati téma volt, és ugye mi nem tettünk erről, de mégis sokat szittak minket emiatt, és három évvel ezelőtt már a bolonyai folyamattal kapcsolatban készítettünk egy jelentést, mert azt gondoltuk, hogy ez akkor szükséges, de úgy tűnt, hogy most fontos lenne még egyet készíteni, hiszen az intézmények azt ígérték, hogy javítani fognak ezen a téren. Beringer kolléga ezt most meg is tette, és mivel Budapesten lezajlott 2010-ben egy ezzel kapcsolatos konferencia, ezért reméljük, hogy sok javulás történt ezen a téren. És 23-án egy tervezett jelentést fog benyújtani, és december 31-én fogunk szavazni majd erről. Akkor most kérném Béringer kollégát, hogy mondja el a jelentésével kapcsolatos pontokat. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy összefoglaljam ennek a kezdeményezésnek a lényegét. És a szöveget is röviden bemutassam önöknek azt a szöveget, amit nem sokára megkapnak. Ez a jelentés tervezés szövege az európai intézmények szerepéről, a bolonyai folyamat előrehaladásának és konszolidációjának tekintetében. A kollégák tudják, hogy a következő év áprilisában kormányközi ülésre fog sor kerülni. Ez szinte már rituálévá vált ez az esemény. Ezen események során a bolonyai folyamat végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket napra készítesszük. Bukarestben lesz megrendezve ez az esemény a következő évben. A parlament kezdeményezése olyan időben következett be, amikor ismét belendültek a folyamatok ezen a fronton. Így hát ismét ebben a szakbizottságban is sorra került ennek az ügynek a megvizsgálása, a közelmúltban részletekben menően vitáztunk róla, a bizottság is vitázott róla. És a parlament tehát megkérték, hogy rendelje meg egy tanulmányt. Szeretném megemlíteni azt is, hogy az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseiről is folyamatosan zajlik a vita, és ennek a vitának a keretében is felmerült a bolonyai folyamat kérdése. Különböző kezdeményezéseket próbált bevezetni az Európai Bizottság az oktatási kultúra jövőbeli programjaira vonatkozólag, az európai egyetemek modernizálására vonatkozólag, és ezzel kapcsolatban nemrégiben kaptunk is egy közleményt. Úgyhogy a mobilitásra összpontosítunk most különösen, mert ez egy nagyon fontos fókuszpontja az európai állampolgárok jogköreinek, és ezért az erre vonatkozó reformokat támogatni kell. Az én jelentés tervezetemnek mi is a lényege, mi az alapja? Nos hát, a fő gondolat mögötte az, hogy fel kell mérnünk, hogy hova jutott el ez a folyamat. A bolonyai folyamat alapvető részét képezi az egyetemi oktatás reformjának Európában, ezért dinamikusabbnak kellene lennie. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az, ami működik a bolonyai folyamaton belül, a tekintetben, hogy mit sikerült már elérni, illetve meg kell vizsgálni azt, hogy az átfogó céljait eléri-e a bolonyai folyamat. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy a szűk keresztmetszetek hol találhatók. Legalábbis így nevezem ezeket az akadályokat a kiegészítő dokumentumban, illetve hol, mely pontokon találhatók a hiányosságai ennek a folyamatnak. Minden reformban előfordulnak ilyenek, itt is. Tehát először az alapcélt szeretném megvizsgálni. A fő átfogó cél az, hogy a fiatalok Európában azok a fiatalok, akik beiratkoznak egy egyetemre bármelyik tagállamban, most rendelkeznek azzal a joggal, és szinte már ez egy szükséglet a belső munkaerőpiac szempontjából vizsgálva, hogy egy olyan diplomájuk legyen, ami egész Európában érvényes. Ne legyenek olyan nemzeti diplomák, a jövőben, amelyeket Európában máshol nem fogadnak el. Különben ez a tudomány, tudósi kör, vagy tudomány, tudáscsoport, ez a egyetlen tagállamban marad. Jelen pillanatban azonban van 47 állam, amely csatlakozott a bolonyai folyamathoz, ezek közül 27 az Európai Unió tagállama. Ez már is mutatja azt, hogy mennyire sikeres ez a kezdeményezés, és hogy mennyi ember csatlakozik hozzá még az Európai Unión kívül is. De szeretnénk más célokat is elérni, például azt, hogy az európai egyetemek jöjjenek létre, amelyek tagállami egyetemekből állnak. Ennek a célnak van érvényessége, mégpedig az, hogy az úgynevezett tudományos köztársaságban, Európán belül, hogyha megnézzük a különböző diplomákat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a munkaerőpiac nagyobb mobilitásra tart igényt. És azt szeretné, hogy nagyobb lehetőség legyen arra, hogy valaki az egyik tagállamban megszerzett diplomáját máshol is használhassa. Nagyon sok tagállam azonban még nem mozdult el eléggé ebbe az irányba, nem vállaltak elég elkötelezettséget arra, hogy ezt a kategorikus kérést teljesítsék. Még nincs elég eredmény, túl lassan halad a folyamat, és nincsenek garanciák, hogy mindenhol beérik nem csak kulturális és szakmai, hanem társadalmi okai is vannak ennek. Mindannyian európai állampolgárok vagyunk, élvezzük ennek az előnyeit. De emellett egy európai egyetemi állampolgárságra is szükség van. Kulturális tekintetben, illetve magas szakmai képesítésű emberek között az a cél, hogy ők is egy köztársaság részei legyenek, ezért kell, hogy küzdjön az Európai Unió. Hangsúlyoznom kell, hogy fel kell ismernünk azt, hogy még unióként és tagállamokként is el kell mozdítanunk az akadályokat, amelyek bizony léteznek. és nagyon mély változásokat kérünk az egyetemeinktől. Azonban úgy vélem, hogy már látjuk a fényt az alagút végén, hiszen Európában már látható az, hogy a, az AHAO, az Európai Felsőoktatási Térség megvalósulni látszik. Csak úgy, mint ahogy megvalósítottunk egy európai kutatási térséget is. Tehát a kutatók szakmájában már felismerték azt, hogy az európai, az európai intézmények is és a kutatók is, hogy szükség van erre a közös térségre, és e felé bizony már történt elmozdulás. Európa mindazonáltal, bár egy kicsit lassan és vonakodva, de mégiscsak úgy döntött, hogy Európának főszerepet kell játszania a felsőoktatásban és a kutatásban. Európának meg kell találnunk a megfelelő szerepét. Persze a főszerepet a tagállamok játszák, és a szerződésekben is ez le van fektetve, egyáltalán nem akarjuk a szerződések pontjait megsérteni. Mindazonáltal nagyon sok minden mutat abba az irányba, hogy ahogy most a közösség felállt, abban van egy igény arra, hogy a felsőoktatás és a kutatás területén egy magasabb profilt hozzunk létre. Ez inkább a szerepről szól, mint a hatáskörökről, de az intézmények életére is hatással vannak ezek a változások. Hadd mondjak egy példát, egy kicsit megvilágítsam, hogy mit szeretnék mondani. A diplomák kölcsönös elismerése az egyes országok között, illetve az egyes egyetemek között. Ez az egyik olyan lépés, amivel el tudunk mozgulni a végső cél felé, ami egy automatikus érvényesség lesz egész Európában. Nem mondanám, hogy ez egy álom, de hát inkább egy stratégiai cél, mint taktikai cél. A közös, kölcsönös elismerés a téma, ami most dolgozunk. Az olyan országok, mint például Olaszország, ahonnan én érkeztem, a saját diplomáink érvényességével is küzdünk Olaszországon belül. Tehát még egy következő lépés az, hogy más országok diplomáinak az elismerésével is foglalkozzunk. Hogyha csak a tagállamok felelősek a diplomák kiadásáért, annak negatív hatása van az érvényességükre. Tehát ennek európai folyamattá kell válnia, és ez a jelentésünknek a lényege is. Nagy örömmel olvastam, hogy az Európai Bizottság, és konkrétan Vasszilió asszony ezt mondta. Az európai egyetemek modernizálására szükség van, és egy adhok közleményében kifejtette azt is, hogy az Európai Uniós intézmények most már kezdenek közelíteni egymás felé ez ügyben, és felismerik azt, hogy milyen teendőink vannak. Hogyan tudunk tovább lépni? Nos, hát úgy gondolom, hogy különböző lépésekre van szükség, jogalkotási munkára, ugyanúgy, mint ösztönzőkre, hogy támogassuk a bolonyai folyamatot. A bolonyai folyamat az európai felsőoktatási térség részét kell, hogy képezze, és ezzel egységbe kell, hogy kerüljön. Nos, tehát az első és legfontosabb cél az az egységes európai felsőoktatási térség megvalósítása lenne. Aztán a bolonyai folyamat. Folyamatról van szó, ez egy alulról felfele építkező folyamat kell, hogy legyen, nem egy felülről lefelé az egyetemekre erőltetett dolog, és nem szabad, hogy a két évente találkozó miniszterekre hagyjuk a megvalósítást, vagy a miniszterelnökökre és államfőkre. Nem, az egyes országokban létező egyetemeknek, az egyetemeket irányító embereknek kell, hogy a feladata legyen szintén, nem csak egy felülről lefele mutató folyamat, hanem az egyetemi világban dolgozó embereknek a napi gyakorlatává kell, hogy váljon, a diákoknak a napi életébe be kell, hogy folyjon a bolonyai folyamat belőlük, belőlük is ki kell hozni a bolonyai folyamat iránt érzett felelősséget. Egy ilyen mozgalmat ösztönző lépések eddig nem voltak jelen. Egy ilyen átfogó jelentés a tanítási módszereket is megkérdőjelezheti. Például, ha csak belegondolunk abba, hogy három év alatt mit lehet megtanítani, teljesen különbözik ez attól, amit öt év alatt tanítunk meg oktatási forradalomra kerül sor. Néhány tagállam ezt felismerte, sajnálatos módon ezek az északi országok, és én, aki délről származom, ennek csak a hiányát érzem. Hangsúlyoznunk kell tehát ezt a pontot. Ezt, hogy a tanítási módszereknek maguknak is meg kell változniuk. ennek az alapját egy nagyobb társadalmi tudatosság kell, hogy képezze. Az egyetemisták a társadalom részének kell, hogy érezzék magukat, nem pedig a perifériára szorult embereknek. Európának a fiatalok intelligenciáját teljes mértékben ki kell tudni használni, nem csak a privilegizált fiatalokét, akiknek sikerült bejutni a oktatásba. Két aspektusról van tehát szó, az egyik kulturális oktatási, a másik pedig egy társadalmi aspektus. Ez azt jelenti, hogy az európai felsőoktatási térség egy stratégiai fontosságú, ambíciózus terv, amelyet a lehető leglelkesebben kell támogatnunk. Még egy utolsó példa, milyen gyakorlati intézkedéseket hozhatunk. Ezekre már összpontosítottunk a múltban is, de nem eléggé hangsúlyoztuk őket. Az első az az elismerés. A diplomák kölcsönös elismerése mindenütt. Ez azt jelenti, hogy hangsúlyoznunk kell a mobilitáshoz való alapvető jogot. Ez nem csak halott, leírt szó kell, hogy maradjon. Nézzük meg az Erasmus például, ez óriási siker volt Európában. Több százezer fiatal volt a kedvezményezetje már is ennek a programnak. Itt is válságot élünk meg, hiszen egy másik országban, másik egyetemre küldött diákokat nem feltétlenül úgy tekintetik otthon, mint ahogy szerettük volna. Most egy Erasmus 3.0-át szeretnénk létrehozni, ahol a befogadó ország is fontos szerepet játszik. Tehát nem csak az az ország, aki elküldi a diákjait, hanem az is, aki befogadja őket. A mobilitáshoz való jog attitűdváltáshoz kell, hogy vezessen. A mobilitás nem csak azt jelenti, hogy A pontból B pontba eljutunk, hanem azt is, hogy mit tudunk tanulni ezen az útnak a folyamán. Mit tudunk tanulni B ország kultúrájából. És a befogadó országnak is kell, hogy előnye származon ebből. Aztán ott van a diplomák elismerés, ott a kölcsönös bizalom is. Megértem én azt, hogy lehet, hogy van egy olyan ország, akik nem akarják elolvas, elfogadni egy másik országban szerzett orvos diplomáját, mert úgy gondolják, hogy hát nem annyira jó ott az oktatás, és ezáltal a betegeknek az életét fogja veszélyeztetni ez az ember. Na de nagyon fontos, hogy a diplomák minőségében legyen bizalom. És itt nem arról van szó, hogy a tanrendnek mindenhol tökéletesen egyez, megegyezőnek kell lennie, nem. De fel kell mérni a tanulmányokat napról napra nem epizódikus módon, hanem egy, ezt a napi gyakorlatba kell bevezetni, és akkor tudni fogjuk azt, hogy a tanulmányoknak mi az eredménye. És így megalapozzuk a bizalmat. Kellnek tehát, hogy legyenek kezdeményezések, jogalkotási lépések, intézményi szervezetek, hogy minden tagállamban, és még a minőség felmérési regiszter szintjén is legyen egy olyan felmérési politika, amely mindig folyamatosan működik és mindig megbízható. Az alkalmazhatóságra is szeretném felhívni a figyelmet. Ezek a diákok milyen munkahelyeket fognak elfoglalni, milyen munkákat fognak végezni. A három éves képzés után vannak olyan szektorok, ahol az emberek már megértették azt, hogy működik ez. Másik szektorokban nem nagyon működik a három éves kérdés, képzés a legfejlettebb gazdasági szektorok már felismerték azt, hogy a három éves diplomákkal rendelkező fiatalok is alkalmazhatók. A munkaerőpiac ugyanis nem egyetlen egy típusú munkahelyből áll, hanem nagyon sok különféle szakmai szint van egy témán belül is. Ezért nagyon különböző szintű tanulmányok elvégzésével lehet ezeket a helyeket betölteni. meg kell próbálnunk összehozni a keresletet és a kínálatot, a munkaerőpiac igényeit azzal, amit az egyetemek tudnak biztosítani. Vannak olyan országok, ahol már is nagy siker a három éves képzés, vannak olyan országok is, ahol csak hagyták, hogy kibontakozzanak maguktól a dolgok, és még mindig semmi hatása nincs az egésznek. Nem szabad fekete-fehéren nézni, hogy mi rossz, mi jó. Európát napról napra, építőkockáról építőkockára építjük, úgyhogy napról napra kell dolgoznunk, de az alkalmazhatóság egyre fontosabb kérdésé válik, úgyhogy erre nagyon fontos odafigyelni. A másik dolog a tanrend rugalmassága. Sok tagállamban nagyon merev a tananyag, és ezért nagyon nehéz összehasonlítani egy diplomát egy másikkal. Nem mondom azt, hogy mindenhol ugyanazt kell tanítani egész Európában, ez hiba lenne, ez kulturálisan és helytelen megközelítés lenne. Mindazonáltal lehetne egy alap tanterv, amely mindenhol érvényes lenne, és akkor utána ahhoz hozzá lehetne tenni a kulturális, hagyományos jellegzetességeket. Vannak már kipróbált megoldások e tekintetben. Szerintem ezt tovább kéne ösztönözni. Mielőtt sikerül minden diploma, minden ágazatban való elismerését elérni, közös diplomákat is ki lehetne fejleszteni. Ezek kétoldalú vagy többoldalú megállapodások eredményeként jönnének létre bizonyos tudományterületeken vagy bizonyos egyetemek között ez is egy módja lehet az eredmények elérésének. Hát azt hiszem, hogy nagyjából és többé-kevésbé ennyi lenne röviden felvázolva a jelentésben alkalmazandó megközelítésem. Pozitívan, konstruktívan szeretnénk hozzáállni a jövőbeli Európa igényeihez. a tudás és a kezdeményezés a két kulcs szó. Inkább az ellátás helyett a kereslet oldalát kell vizsgálnunk a jövőben, és a harmadik dolog, ami nagyon fontos, az egyetemek. Na, most már nem csak a Humboldt Egyetem a fontos, vagy a másik híres egyetem, hanem egy tudás alapú társadalom, a tudás virtuális jellege, nem csak a fizikai jellege. Ez egyre fontosabbá válik. És mindezt ki kell terjesztenünk az Európán kívüli világra, különösen a földközi tenger déli partjaira, illetve Kelet-Európára, hiszen ők már is bizonyos bolonyai folyamatbeli elemeket átvettek, különösen gondolok Észak-Afrikára, amely osztja Európával az egyetemi hagyományokat. Ezekkel a megközelítésekkel tehát szeretnénk rámutatni arra, hogy nem inkább egy nagyon mély változásra van szükség, hanem arra, hogy konszolidáljuk azt a változást, ami már lezajlott Európában a felsőoktatásban. Köszönöm szépen! Igen, tehát egy olyan professzort hallhatunk ott, aki tényleg nem az elefántcsontoronyban ül, ha nem tudjuk, hogy hol szorít a cipő. Tehát én gyakran olasz egyetemeken is találkoztam vele, és egyébként ő egy nagy tiszteletben álló valaki Olaszországban, és ezért is örülök annak, hogy ő volt az, aki ezt ilyen részleteiben átdolgozta, hiszen ezek a problémák valóban sosem tudtak leküzdésre kerülni, és hogyha ma, tíz évvel később, a kezdettől számítva tíz évvel később még egy ilyen leírást kell, hogy meghallgassunk, akkor láthatjuk, hogy milyen dilettánsra sikerült egy európai intézményközi folyamat. És ez azért is van, mert a szubszidiaritás kardja, demokrácia kardja alatt vannak a kormányok. És hát ez valóban egy nagyon szomorú dolog, hogy emiatt ezt nem is tudják máshogy lefolytatni. Berlinger kollégának nagyon köszönjük azt, hogy kiváltotta ezt az eszmecserét, amire most kerül sor. Kamer Ébert asszony következik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy elmondta ezeket a dolgokat. Én csatlakozom ehhez. Luigi Berlinger rengeteg mindent említett meg, ezek mind nagyon is foglalkoztatnak bennünket. Én nem hiszem, hogy bárki is itt ülne közöttünk, aki azt mondaná, hogy a bolonyai célok továbbra is helyesek, ahogy ezek akkor megfogalmazásra kerültek. De én azt gondolom, hogy tíz évvel később a bolonyai folyamat során már megállapítjuk azt, hogy ezek a célok, amiket akkor megfogalmaztunk, és amit minnyáján támogattunk, és uh, igyekeztünk elérni, egyre nagyobbá váltak, és nem, hogy uh, megoldottuk volna, inkább, hogy egyre nagyobbak lettek. Tehát az intézmény közi együttműködés problémáiból uh, fakadnak ezek a dolgok, és mi, mint Európai Parlament, hát néha az újunkat rá kell, hogy tegyük a sebekre, fel kell, hogy szakítsuk ezeket, és meg kell, hogy próbáljunk megoldási módozatokat kidolgozni, annak érdekében, hogy minden érintettet arra indítsunk, hogy konstruktívan előbbre vigye ezt a folyamatot végre. És ezért is azt gondolom, hogy az a pont talán, ami bennünket, mint Európai Parlamentet a legjobban kell, hogy foglalkoztasson, és ez foglalkoztat is minket, ez a diákok, hallgatók mobilitásának a kérdése, hiszen itt van ez a csodálatos Erasmus program, nagyon büszkék vagyunk rá nyilván minnyáján, ez valóban Európa büszkesége, egyben, de meg kell, hogy állapítsuk azt, hogy a bolonyai folyamattal azok a lehetőségek, amelyeket az Erasmus program nyújt, jóval kevésbé kihasználhatóak, mint ez korábban volt. Hogyha én Németországban körbehallgatok, akkor hallom azt, hogy vannak olyan ö, ö, hallgatói programok, amik a 7 és 10 százalékát adják csak a bachelor és master hallgatóknak arra, hogy külföldön is tanulhassanak. Korábban ez még 23 százalék volt, tehát hogyha ezt a két számot összehasonlítom, akkor itt valami nem stimmel, hiszen itt mindig a különböző kurzusokról van szó, hiszen hogyha azt mondják, hogy én, ha kint valahol külföldön kész, végeztem egy tanulmányt, és ezt utána az erről készült bizonyítványt nem fogadják el, és akkor nekem ezt újra otthon újra végig kell csinálnom, mert nem kerül elismerésre, akkor ez gond. Tehát én azt hiszem, hogy a kölcsönös európai elismerés ez továbbra is cél kell, hogy legyen. De hogyha megállapítom azt, hogy még egy tagállamon belül is egy egyetemről való, egyet, másik egyetemre való váltás sem lehetséges, mert a különböző tanulmányok annyira specializálódtak már, hogy a X egyetem, a Wuppertal egyetemről nem hajlandó átvenni egy ugyanolyan kurzuson résztvevő hallgatót, akkor én azt gondolom, hogy a gyakorlatban eléggé távol állunk attól, amit a bolonyai folyamattal el kívántunk érni, és ezért azt gondolom, hogy fontos, észszerű és helyes az, hogyha ezzel a jelentéssel mindazokat a problémákat, amiket most én is kiemeltem, de hát nyilván van még rengeteg ezer probléma, amit Luigi Belling Bollinger még ki is emelt a jelentésében, ezekkel a problémákkal foglalkoznunk kell, ezeket orvosolnunk kell, és nagyon fontos az, hogy Európában indítsunk meg ezzel kapcsolatos eszmecserét, annak érdekében, hogy az intézményközi együttműködéssel kicsit talán sikerüljön továbbjutnunk annál, mint amit eddig a tíz évvel ti munkával sikerült elérni, mert ez eléggé katasztrofálisnak ítélem. Köszönöm, Batimó úr. Eh, Köszönöm. Igen. Egyetértek mindennel, ami elhangzott Berlinger úr szájából. Magam is elgondolkoztam már ezen a problémán. Nem csak tagállami szempontból mérlegelve azt, hanem általában a egyetemi végzettségek elismerése szempontjából. A cél az kéne legyen, hogy ezeket automatikusan elismerjük Európában. Két vetülete van ennek a kérdésnek. Paradoxon, az, hogy lehet, hogy a kontinensen nemzetközi szinten sokszor az természetes diplomákat könnyebben is, mint a bölcsész diplomákat. A bolonyai folyamat során is Olaszországban a legnagyobb ellenállás éppen a bölcsészettudományok tekintetében volt érezhető. Hát a matematika végül is egyfajta nemzetközi nyelv. Míg ha valaki olasz irodalomból kapott diplomát Olaszországban, azt mondjuk Németországban könnyen elismertetheti, ám vannak azért olyan oktatási hagyományok, és olyan szakok, amelyeknél ez nehezebben megy. Tehát nagyon fontos hangsúlyoznunk azt a jelentésben, hogy kikapcsoltam a mikrofon, bocsánat, nem vagyok jó a technikai eszközökkel. Mikrofon kezelésből nincs diplomám. Tehát, azt akartam kifejteni az imént tehát, hogy a kérdés az, hogy bár elfogadható bizonyos bírálata a bolonyai folyamatnak, és különösen a nem természettudományok tekintetében mondható e- el a diplomák elismertetésének problémája. A tudás alapú Európát kell, hogy felépítsük, és a cél nem csak az, hogy, hogy a természettudományok területén képezzünk embereket, és nem az a cél, hogy Kínából érkezzenek feltétlenül a, a tudósok, hanem a bölcsészettudományokat is előtérbe kell helyezni. Az Erasmus program ö, fontosságát kell hangsúlyoznom. Nem csak a filozófia, a, a, a bölcsészettudományok tekintetében, hanem még szélesebb körben. Az látható, hogy nem csak azért utaznak olaszok, vagy spanyol, Spanyolország mondjuk, hogy a spanyolodamat tanulmányozzák, hanem mert ott jól érzik magukat. Ez sem baj, ám a kollektív oktatás és kulturális sokféleség adja Európa gazdagságát, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Tehát egyrészt bátorítanunk kell a lehető legnagyobb mértékben azt, hogy széles körben elismerjük a, a diplomákat Európában, ugyanakkor figyelembe kell vegyük a sajátságokat, a, a kulturális gyökerek fontosságát gyakorlati szempontból tehát. Vannak olyan tényezők, amelyeket hangsúlyozni kell. Van egy olyan, vannak azért nagyon nehezen értelmezhető aspektusai ennek a folyamatnak. Az egyetemek sokszor védekeznek a bolonyai folyamat ellen, éppen azért, mert mert mindig angol száz modelleket igyekeznek az európai egyetemekre ráerőltetni. Ha egy olasz professzor például, hogyha ha szeretne ö, ö, érvényesülni, akkor gyakorlatilag angolul kell megírjon mindent, a publikációit is, és ez mondjuk lehet, hogy rendjén való, ám az az angol, ami ma lingva frankaként szerepel Európában, nem az igazi angol, hanem egyfajta új esperantó mesterséges nyelv. Mindennyian figyelembe kell vegyük tehát azt, hogy az európai kultúra sokszínűségét meg kell őriznünk. És ez igaz kell legyen az egyetemi diplomák kölcsönös elismerésének gyakorlatában is. Tehát megoldásom nincs, hanem azt kérem csak, hogy minden ö, mérlegelés során gondoljunk a sokszínűségre. Tehát, hogyha jön egyet, európai egyetemet akarunk létrehozni, meg európai súlya van kontinentális szinten, ez nem olyan egyszerű feladat. A törekvéseink gyújtópontjában az kell álljon, hogy amire törekszünk, az talán a műszaki vagy a természettudományok esetében könnyebben elérhető, tehát a, vagy akár az orvostudományok tekintetében, ám a szellemtudományok körében ez egy nehezebb dió, keményebb dió. Persze lehet, hogy én a régi egyetemi világ terméke vagyok, úgyhogy nem tudom. Szerintem azonban nem minden elemét mérlegeltük ezeknek a kérdéseknek. A Berlinger jelentés további vitája során azonban lehet, hogy ezeket jobban ki lehetne domborítani. Aztán még egy dolog. Egyes egyetemek panaszkodnak amiatt, hogy mennyire bonyolult eljárásoknak kell alávetniük magukat egy-egy nemzetközi kutatási projektben való részvétel során. Ez az olasz régiókban is érzékelhető. Például, hogy egy, egy régió a tudományos kutatási célokra, forrásokra pályázik, akkor akkor egy szakügynökséget kell alkalmazni gyakorlatilag ahhoz, hogy a pályázatát megírja. Egyébként nem megy. Tehát nagyon bonyolult eljárásokra van szükség. Egyfajta broker, közvetítő ügynökséget kell bekapcsolni ahhoz, hogy egyáltalán pályázatát megírja és pályázhasson európai forrásokra. Tehát ezeket az eljárásokat egyszerűbbé kéne, kellene tennünk, hogyha ténylegesen egyetemközi együttműködésre törekszünk. Aztán még egy dolog, amit el szeretnék mondani. A különbségek, melyek fennállnak az európai egyetemi diplomák között, nagyban függenek attól is, hogy milyen körülmények között tanulnak a, a diákok. Egy spanyol kolléganőmmel beszélgettem erről, igen, régen még. Igyekeztünk Maastrichti paramétereket felállítani az egyetemekre vonatkozóan annak idején. Például Olaszországban vannak olyan egyetemek, de máshol is, ahol az aránya a hallgatók és az egyetemi helyek között nagyon nagy különbséget mutat, és nincs elég tanerő nincs elég ösztöndíj, nincs elég egyetemi hely, vagy akár ez fizikailag nincs az előadóban elég ülőhely ahhoz, hogy a hallgatókat fogadni tudják. Tehát bizonyos alapkritériumokat be kéne vezetni Európában, hogy hozzáférhessenek a diákok az oktatáshoz. Ezt lehet, hogy nem a Berlinger jelentésben kellene kezelni, ám előbb-utóbb e- ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell. És azt is látni kell, hogy a földközi tenger térségében egyre szaporodik a bevándorlók száma, és ez terheli az egyetemeket is. Fontos van tehát az Észak-Afrika egyetemekkel is foglalkozni, eh, hogy ez tehermentesítse az Európai Unió földközi tenger partvidékén működő egyetemeket. Hát igen, nem tudjuk megoldani a teljes egyetemi világ problémáit. Most a bolonyai folyamatról beszélünk. Kérem, hogy most ne beszéljünk ma mindenről, hanem tényleg próbáljunk a tulajdonképpeni problémánkra korlátozódni. Ez ugye ez egy olasz jellegű problém. Szenyora Kosta asszony kap szót. Nos, azt szeretném mondani, hogy nagyon érdekes az olaszokkal folytatni ezt a vitát, akik különösen érdeklődnek ez iránt a téma iránt. Szeretnék Luigi Berlingernek köszönetet mondani. Nem csak azért, mert nagyon világos és bátor a megközelítése, hanem azért is, mert lelkesedik ezért a témáért. És személyes hitelességét és politikai furfangját is beveti amikor ezzel a témával foglalkozik. Ezt a folyamatot már évek óta nyomon követi, nemzeti, regionális és európai szinten is vizsgálja. Úgy tűnik számomra, hogy ennek a jelentésnek az az egyik ambíciója, hogy a jövőbe tekintsen. És a 2012-es miniszteri találkozón is túlmutatóan foglalkozzon a fiatalok mobilitásával, az Erasmuson keresztül és más módszereken keresztül. Tehát nagyon előretekintő. Ugyanakkor a bolonyai folyamat lényegét is felülvizsgálja, és az Európai Unión belül nagyobb bátorságot kér, különösen a szubszidiaritás vizsgálatá tekintetében. Van ugyan alibink, de ettől függetlenül nem hasz, nem hagyhatjuk figyelemen kívül azt az alapjogot, ami illeti a fiatalokat is, mégpedig arra a jogra gondolok, hogy más egyetemeken tanulhassanak, illetve képesek legyenek bármely európai egyetemben tanulmányokat folytatni. Úgy gondolom, hogy ez az a stratégiai cél, amelyet talán a bolonyai folyamat egy kicsit elfelejtett. Újra be kell, hogy vonjuk tehát ezt a bolonyai folyamatba, felül kell, hogy vizsgáljuk a bolonyai folyamat eddigi eredményeit, a Lisszaboni folyamathoz hozzá kell, hogy kapcsoljuk, a diplomák kölcsönös elismerhetősége, átvihetősége is nagyon fontos, és most egy új fázisba kell lépnünk, ami bátrabb, mint az eddigi. Osztom azokat a véleményeket is, amelyeket az előttem szólók a tudományok és a bölcsészettudomány különbségéről mondtak. A kreditek elis, illetve a diplomák kölcsönös elismerése a bölcsészettudomány területén bonyolultabbnak tűnik. De úgy tűnik, hogy Berlinger úr javaslata megpróbálja elérni azt, hogy legyen egy alaptanterv egy olyan gyökér, amelyet az számos országban elfogadhatnának, és az után az ehhez hozzáadódó tanulmányok vehetnék figyelembe a kulturális és hagyománybeli különbségeket. Azt hiszem, abban is igaza van, hogy emlékeztet arra, hogy a bolonyai folyamat egy kormányzati kezdeményezés volt, aztán igazgatói szintre ment le, most pedig új oktatási stratégiaként tekintünk rá. Legalábbis azok az emberek, akik részt vesznek benne, az oktatók és a diákok is. Az Erasmus nagyon sok mobilitási lehetőséget nyújt, és megadja az embereknek azt a jogot, hogy a saját tantervüket összeállítsák Európa különböző területein elhelyezkedő egyetemekről. Szeretném támogatni azt a megközelítést is, hogy Európát be kell vonnunk ezekbe a tevékenységekbe, de szerintem bele kéne írni még valamit, mégpedig a tanuláshoz való jogot. Jelentős európai hálózataink vagyunk, vannak már, nemzeti és regionális hálózatok is, amelyek megpróbálják előmozdítani ezt a jogot. Például a lakhatáshoz, ösztöndíjakhoz való hozzájutás segítsége, a, a könyvtárakba való bejutás elősegítése, olyan felszerelés biztosítása, ami a tanuláshoz való jog gyakorlását elősegíti. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy azok a fiatalok, akiknek vannak érdemei, azonban nincsenek lehetőségeik, ők is hozzáférjenek az oktatáshoz. Gyakran figyelem elől tévesztjük ezt, pedig ez is alapvető fontosságú dolog, érdekeink is fűződnek hozzá, és a jogok is, jogok szempontjából is nagyon fontos lenne érvényesíteni ezt. A konfindusztria és az egyetemek egymást segítő projektjére szeretném felhívni a figyelmet. Valamint a master szintű tanulmányok elismerése tekintetében. Nagyon sok szektor és ágazat van, ahol ezt ö, hasznosabbnak tekintik, mint a többit. Aztán ott van például a régészet területe, ahol nagyon fontos lenne a szélesebb körű együttműködés, hiszen ez több tudáshoz vezethetne. Vannak olyan tudományterületek, ahol az európai ö, tanterv helyett inkább ö, legyen egy alaptartalom és egy kis bizalom. Ennek a kettőnek az összefoglaló ereje lenne az, ami előre jutatná Európát ezeken a területeken. az egyetemeknek is nagyon fontos, hogy a, nem csak a diákok, hanem a tanárok mobilitását is elő tudják segíteni, és ösztönözzék. Ez is egy olyan paraméter, amit figyelembe kell vennünk akkor, amikor felmérjük azt, hogy melyik egyetemre kíván utazni egy diák vagy tanuló. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Ομολογώ ki θα πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Köszönöm szépen. Szeretnék még egy jogból köszönetet mondani Berlinguer úrnak, azon túl, amit az előttem szólok már említettek. Hadd magyarázzam el. Jelentés tervezete rendkívül aktuális nagyon fontos pillanatban fogalmazta ezt meg, hiszen a bolonyai folyamat éppen tíz évvel ezelőtt kezdődött. És most egy új Európa, egy új háttér előtt vizsgáljuk felül. Ő politikai módon közelíti meg a felsőoktatást az ő leírásai és kommentárjai azokat a problémákat tükrözik, amelyekkel az Európai Unió jelen pillanatban szembenéz. Úgy gondolom, hogy ezt a jelentést eszközként használhatjuk arra, hogy megnyomjuk a vészcsengőt. Egy olyan Európában élünk, amely előtt az a veszély áll, hogy már nem lehet soha ugyanolyan, mint amilyen volt. Ezért úgy érzem, hogy ez a jelentés nagyon értékes. Örülök, hogy azt látom, hogy amikor a bölcsészetről van szó, nem vagyok egyedül a véleményemmel. A bölcsészet nagyon fontos. Nem csak arról van szó, hogy milyen munkalehetőséget fognak kapni a bölcsész diákok, hanem egy olyan modell az európai egyetemeken, ahol amely ellensúlyt képez az angol száz típusú e, egyetemekkel szemben. És bizonyos tekintetben ez vezetett minket, illetve amaz vezetett minket a jelenleg átért gazdasági válsághoz. Az úgynevezett arany ifjak, ebben az érában nem nagyon tanultak bölcsészetet, nem nagyon értették meg azt, hogy miről is van szó a bölcsészet területén, és ez vezetett ehhez a válságos helyzethez. Ezért úgy gondolom, hogy a felülvizsgálat is nagyon fontos a tekintetben, hogy tudjuk, hogy mely részeket kell jobban támogatnunk. Minden országban végre kell hajtanunk a felülvizsgálatot, és utána egy európai szintű értékelést kell elvégeznünk. Minden országnak el kell ismernie a három rétegű rendszert, a bachelor, a BAMA és a PHD szintet. Ezt, ha máshogy nem megy, rájuk kell erőltetni. Így tudjuk a szubszidiaritás útjában álló akadályokat elmozdítani, és azzal érvelhetünk, hogy ez a három részből álló rendszer nem csak a mobilitást segíti elő, hanem azt is biztosítja, hogy az embereknek munka lehetőségeik is lesznek a tanulmányaik befezetése után, befejezése után. Az alkalmazhatóság európai szintű ügy, nem csak egy, egy tagállam problémája. A szubszidiaritásnak kell, hogy lefedje ezt a problémát is, ezért nagyon fontos, hogy az alkalmazhatóság területére összpontosítsunk. Emellett össze kell hangolni a különböző szervezeteket, testületeket, akik európai felsőoktatással foglalkoznak, úgy, hogy felhasználó barátabb le- legyen a felsőoktatás, ha mondhatom ezt így. Hadd magyarázzam meg. Az európai felsőoktatási térség, az EHEA és az európai kutatási térség össze kell, hogy hangolt, hangolva legyen hiszen a kutatási programok, amelyeket az Európai Bizottság nyújt be, azoknak szélesebb körű hatása legyen. Azt is szeretném tudni, hogy az európai intézmények hogyan működnek együtt ezekkel a térségekkel. Persze a koordinálás és a kacsúsítás az fontos. Egy olyan magra van szükségünk, amely összefoglalja ezeket a testületeket, amely koordinálja az ő munkájuk összes aspektusát. És az utolsó pont, elnök asszony, amire szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy szerintem nagyon sürgős megtalálni a módját annak, hogy hogyan tudjuk felmérni az egyes európai egyetemek teljesítményét, hogy valamilyen osztályozási rendszerbe besorolhassuk őket. Úgy gondolom, hogy nagyon sürgető feladat nagyon gyorsan fel kell állítani egy európai értékelési rendszert. Ebbe a mi tapasztalatainknak is bele kell kerülnie, és azt hiszem, hogy ez emelőkarként segíthet abban, hogy az európai intézmények vonzóbbak legyenek az Európán kívüli diákok számára is. Új kritériumok mellett új működési módszereket kell találniuk jelenleg. Úgy gondolom, hogy sajnálatos módon eléggé felületesek az osztályozó rendszerek. Inkább a számokra alapulnak, mint az értékekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az egyetemek értékelésekor kicsit körültekintőek kell legyünk. Körültekintőek. Nem akarjuk rangsorolni őket. Az Európai Bizottság tudom, hogy másképp jár el, legyen ez így, ám legyünk körültekintőek, hogy ezt hogyan fejezzük ki. Nem akarom mindezt korrigálni, ami elhangzott, ám pontosan kell tudjuk, mi a célunk. Egyrészt, hogy nem akarunk rangsorolást, azt tudjuk, ám az az értékelése, hogy ezt a bizottság végzi, különféle kínálatok, ajánlatokkal, ahol a felhasználó barát értékelik egy-egy egyetemnek, hogy itt vagy ott, akar-e valaki tanulni, el tudja dönteni, az hagyjuk a bizottságra. De, mint mondottam, a rangsorolás nem akarjuk. Talán nem erre gondoltál, amikor ezt, erről beszéltél. Ugye? Nem. Én úgy gondoltam, hogy kell. Új kritériumok alapján. Hát jó. Nem mindig egyformán gondolkodunk egy-egy témáról. Skoria úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony elejétől fogva tudtuk, hogy Berlinger képviselőtársunk jól nyúl hozzá ez a témához, és most és izgalommal vártuk a jelentését, hogy abban még tovább tudjuk mélyíteni egyes elemeket. Én két dolgot szeretnék konkrét témát kiemelni. A, egyrészt a diplomák ügyében a foglalkoztatás bővítés egy különös cél Európában, ugyanakkor nagyon nagy a különbség még mindig az egyetemi diplomák és a, a munkahelyek igényeik között. Például valaki Spanyolországban szerez diplomát, jogi diplomát, és mondjuk ügyvédként szeretne dolgozni, annak teljesen más lehetőségé vannak, mint mondjuk egy másik tagállamban végzett jogásznak. Itt harmonizációra volna szükség, alapvető fontosságú ez, hogyha egységes munkaerőpiacot szeretnénk létrehozni. És az, aki ugyanazon tanulmányokat végezte, ugyanazon lehetőségekkel bírjon. Ez egy fontos cél. A második aspektusa a kérdésnek az elmúlt években szerintem egyre növekszik riasztóan növekszik a, a, azon helyzetek száma, amely agáralkod tudni légy, nagyon sok tagállamban vannak olyan tanszékek, amelyek egyfajta numerus clausus jelentenek. Hazámban legalábbis érvényes ez a probléma. Tehát egy felvételi vizsgát kell tenni, nagyon szigorú felvételi vizsgát, és azok, azok a fiatalok, akiket elutasítanak a e felvételi során, akik nem tudnak a tanulmányokban részt venni, joggal mondhatják, hogy a mobilitásról alkotott felfogásunk nem teljesen érvényesül. Tehát ugyanakkor meg lehet kerülni a rendszert, ha fizetős egyetemre megy az ember, és akkor esetleg a második évfolyamban visszamehet az eredeti egyetemre, ahol, ahol eredetileg elbukta az illető a felvételi vizsgát, mert egy másik helyen elvégezte az első évfolyamat. Így módon meg lehet kerülni a rendszert kiskapukon keresztül, és eh, a fizetős rendszer révén elébe lehet kerülni azoknak, akik a tudásuk alapján kerültek be az egyetemre. Úgyhogy eh, ez mondjuk megcsúfolása az erények alapján, a tudás alapján való mobilitás rendszerének, amelyre törekszünk. Úgyhogy itt van javítani való elveink alapján is, meg gyakorlati okoknál fogva. És ez egy új jelenség, viszonylag új jelenség, ám egyre növekszik jelentősége, és azok száma, akik élnek ezzel a ö, kiskapuval. Úgyhogy Berlinger arra kérem, ezzel a jelenséggel is foglalkozzon, legalábbis tegyen róla említést jelentésében. Mert hogy ezt jelenséget Csirájában kell elfolytanunk. Benne Rapatú asszonyi a szó. Oui, merci, euh, monsieur Berlinger. Köszönöm, Berlinger úr. Köszönöm ezt a panorámát, amit felvázolt. Először is egy kérdés. A diákok státuszával kapcsolatban Franciaországban az első egyetemi év orientációs év, nagyon nagy mennyiségben vallanak kudarcot a diákok ez, ennek az évnek a során. És van még egy probléma, társadalmi szinten nagyon kevés a úgynevezett népi rétegből érkező diák van. Aztán, hogyha figyelembe veszük, hogy a munkanélkülisége milyen szinteket ér el, nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy a munkanélküliség elől való menekülés az, hogy olyanok is az egyetem első évére beiratkoznak, akik nem odavalók. Franciaországban a technológiai vagy szakmai képesi felső te, ö, felsőoktatási műszaki képesítéseket nem lehet elismertetni más országokban, mert annyira különbözőek az, az oktatási tartalmak. Az egész életen tartó, áttartó tanulásba be kell venni az egyetemeket is, nagyon fontos, hogy nyitottabbak legyenek az egyetemek, és ne csak arra legyen lehetőség, hogy valaki 18 évesen beiratkozik, aztán elvégzi és diplomát kap, hanem kibe lehessen járkálni. Persze ennek vannak ö, ö, költségei is. Vannak olyan emberek azonban, akiknek szükségük lenne arra, hogy egy kicsit elgondolkozhassanak arról, hogy mit kell tanulniuk, és nem feltétlenül egyetemi tanulmányokat akarnak folytatni, de mégis a tanulmányokat az egyetem keretein belül folytatnák, egy másik kurzusról gondolok. Aztán jobban kellene összpontosítani a hátrányosabb helyzetű csoportokból érkezők diákokra, a, és őnekik is, és illetve lehetővének kéne tenni az, hogy könnyebb legyen az egyetemre való bejutás és az onnan annak a, a tanulmányoknak a felfüggesztése. Az egyetemi felvételekkel, felvételekkel kapcsolatban, a, illetve a kutatásnak az ehhez kapcsolódó aspektusaival kapcsolatban elmondanám, hogy nagyon sok előttem szólóval egyetértek abban, hogy nagyon bonyolult, különösen a bölcsészettudomány területén a párhuzamok meghúzása. természettudományok a Jó, a természettudományok területén ez könnyebb. Aztán a publikációkról is beszélnünk kell. A legtöbb publikáció angolul születik meg, egy angol száz megközelítés érvényesül bennük, ezért nagyon fontos lenne kifejleszteni és támogatni az európai publikációkat azzal a sokszínűséggel, a franciául, olaszul, ami megnyilvánul a nyelvek területén is. Hát Timó úr beszélt a földközi tenger térségéről, arról, hogy ezen észak-afrikai országok már is a bolonyai folyamat egyes részleteit alkalmazzák. Például Szlovénia, benne vagyok egy munkacsoportban, amely ezzel foglalkozik, de Szlovénia megkezdte az együttműködést velük. És van egy másik marokkói egyetem, ami egy mediterrán térségi egyetemi szintet fog elérni, tehát összefogja a régiót. És nagyon érdekesnek találnám azt, hogy a bolonyai folyamat értékeléséről szóló jelentésbe bevegyünk más kurzusokkal való összehasonlítást is. Dél-Afrika, Oroszország, Kína, India milyen ö, tanterveket folyatnak, folytatnak integrálni lehetne mondjuk egy brazil diplomát Európában. Vizsgáljuk meg ezeknek a lehetőségét is. Elnök, köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban, Hannibal asszony kap szót. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm. Angolul szólnék hozzá, hiszen az angol nyelvről olyan sokat beszéltünk ezen a vita során, most használnám. Többféle cím alá lehet csoportosítani a témákat. Először is megköszönöm Berlinger úrnak ezt az jelentést és ezt a dinamikus, izgalmas vitát, ami szerintem jó alap arra, hogy tovább vigyük ezt a jelentést. Szerintem az első dolog, amiről beszélnünk kell, az egyetemek autonómiája. Szerintem e-, európai mobilitást kell e, erősítenünk, ám ez egyik téma, amelyről sokat vitázunk ebben a szakbizottságban, éppen az autonómia ügye. Szerintem meg kell engedjük az ilyen szintű akadémiai intézményeknek, hogy maguk döntsék el, vagy legalábbis ö, kapjanak szabadságot abban, hogy a tanrendjüket hogyan alakítják, és hogyan akarják azt oktatni. Különösen a, a tudományok tekintetében az egyetem kell eldöntse, mit akar tanítani. Ebben nagyfokú autonómiát kell hagynunk, meghagynunk. Szerintem a, az a jó út, és az egyetemek példája mutatja, hogy a sokféleség előny, és az a fajta értékelés, amelyet a bizottság javasol, fontos, hogy nyitott és átlátható legyen. Tőlünk a probléma egyik része az, hogy az egyetemek hagyományosan nem nagyon jól kommunikálják tevékenységüket, igazából nem nagyon tudja a közvélemény, mi folyik. Tehát valami értékelési rendszer ezen javíthatna. Ugyanakkor az is fontos, hogy az egyetemek közéjük a világgal, hogy mit csinálnak, milyen kurzusokat, milyen képzéseket nyújtanak, pontosan hogyan, és még kép. Szerintem ez a kérdéshez tartozik, és a sokféleség, különösen a bölcsészettudományok tekintetében nagyon fontos. Nem tudom, én sem például, hogy más európai országokban hogyan működnek az egyetemek, azt tudom, hogy Nagy-Britanniában hogyan. Ott az egyetem dönti el, mit csinál a saját témájában. Én történelmet tanultam, és a történelm kurzusok a brit egyetemeken nagyon különböztek egymástól. De hát ez jól is volt így. Ha az ember tudta, hogy fel tudta mérni, hogy, hogy mit tanítanak az egyetemen, akkor a diák tudott választani. Ez így működött, nem tudom miért jelent ez gondot, különösen a bölcsészettudományok körében. Talán más a helyzet a, a természettudományok és a szakmai képesítések területén, mert vannak egyetemek, amelyek konkrétan felkészítenek egy-egy szakmára, orvostudományi, vagy a jogi egyetemre gondolok. Itt lehet erőteljesebb harmonizációra törekedni Európa szerte, de itt is körültekintőek kell legyünk. És különösen a, a természettudományokban ugye másképp működnek a dolgok, mint a bölcsészetben, struktúráltabban, de azért, ahogy egyre magasabb szintű tudományosságról beszélünk, egyre kevésbé standardizáltak ott, ott is a, a tudomány. Tehát az alkalmazott tudományok területén, illetve a, a, a tiszta tudományok, illetve hát a, a kutatás, alapkutatás területén. Tehát ez, ezek nehéz kérdések, de itt talán tisztázni lehetne a vitánk menetét. És akkor ez elvisz bennünk az alaptanterv kérdéséhez. Ez általános kell legyen. És az egyetemek aztán ennek alapján döntsék el, hogy hogyan képeznek egyfajta akadémiai paraméterrendszer alapján. E, egyetemi kiválóság, felsőoktatási kiválóság alapján, ha nevezhetjük így. Naraba asszonyal egyetetek abban is, hogy a társadalmi kihatásokat is érzékelnünk kell. Nem tudom, hogy Európa többi részén hogyan működik ez, ám Nagy-Britanniában elég rosszul. Évek óta folyik a közvita. Az egyetemi hallgatók társadalmi háttere kéne, hogy bővüljön. Ez nem nagyon működik Nagy-Britanniában nem elég nagy a merítés. Tehát ez a társadalmi mix színes, kellene, hogy színesedjen, amit a hallgatók alkotnak. A legtöbben, a legtöbb diák, különösen főiskolai szinten nem olyasmit tanít, tanul, ami a, jövő, a jövőbeli munkahelyhez illeszkedik. Ha csak nem jogi, vagy orvosi tanulmányokkal kezd foglalkozni, akkor általában a munkahelyem nem az, nem az esik egybe azzal, amit tanultam az egyetemen. Úgyhogy az alkalmazhatóság, foglalkoztatóság kérdése nem ilyen egyszerű. Úgyhogy itt erősíthető volna az egyetemek közötti párbeszéd, és európai szinten kellene ezt elmélyíteni. Az egyetemek meg a saját közösségükben folytathatnák ezt de kiterjeszthető volna ez, hogy az egyetemi, európai egyetemek jobban figyelembe vegyék a diákjaik, a végzős diákjaik munkahelyi esélyeit. Berlinger kiváló munkát végzett mindenben. Tehát az a modell, amely kialakulóban van, nem feltétlenül angol száz modell. Túl gyakran használjuk ezt a kifejezést, lefe, lefedvén az Egyesült Államokat is, amely engem elég bosszant, mert nagy különbségek vannak Egyesült Államok és Nagy-Britannia között. Voltak éppen ez nem is Nagy-Britannia, hanem az angol modell, mert Skóciában megint más modell működik. Tehát ez egyfajta távlatot ad keretet ahhoz, hogy három szinten vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Az egyetemi hallgatók jelentős többsége bachelor diplomával fejez be tanulmányait, egy részük aztán masters diplomával, és egy nagyon kicsi hányad halad csak tovább doktori fokozatok felé. Ezeken a szinteken tehát vizsgálni a kérdést. Köszönöm még egyszer Berlinger úrnak. Thank you very much. Now I give the floor to Adam. Köszönöm szépen. Most Adam Tysonnek adom meg a szót a bizottság részéről. Madam Chair, thank you very much indeed, and, and my thanks. Elnök asszony, köszönöm szépen, és köszönöm Berlinger úrnak is a bevezető szavakat a jelentése előtt. Nagyon hasznos és érdekes volt ez a vita, nagyon széles körülben fedett le témákat, és hogy az elnök asszony is mondta, a bolonyai folyamatról kell, hogy szóljon a vita, úgyhogy én ezekre a pontokra fogok a bolonyai folyamatra vonatkozó pontokra fog központosítani. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió modernizálása össze kell, hogy hangolva legyen a bolonyai folyamat különböző aspektusaival, hiszen nagy előnyt jelentene az, hogyha több folyamatot egymáshoz közelebb hoznánk. És így az Európai Uniónak egy erősebb szerepet biztosítanánk a bolonyai folyamaton magán belül is. Ahogy elhangzott a korábbiakban, a bolonyai folyamat abból a gondolatból eredezik, hogy megpróbáljuk a nagyobb mobilitást és az együttműködést elősegíteni a különböző tagállami egyetemek között. Ez azt jelenti, hogy azokra a változtatásokra kell korlátozni ezt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a különböző intézmények között kiépítsük a bizalmat, ezt többen említették. Tehát például a kölcsönös elismerés, de kell összpontosítani a minőségbiztosításra a kurzusok tekintetében, illetve az egyetemekhez való hozzáférés, azaz bejutás tekintetére, illetve a szociális dimenzióra. Mindegyikről szeretnék pár szót szólni. Mivel a vita elején volt egy olyan javaslat, hogy minden katasztrofálisá vált a bolonyai folyamatban. Hát igazából szerintem ez nem igaz. Rengeteg előrelépésre került sor az összes európai felsőoktatási térséghez tartozó országban, és ezt el kell ismernünk. Persze még átmeneti periódusban vagyunk, és még megoldandó problémák állnak előttünk, ugyanakkor sikerült előrelépést is elérni. Például az európai kredit átviteli rendszer használatában, nagyon sok kurzus esetében. És azt gondolom, hogy ez fontos. Aztán a minőségbiztosítás területén is sikerült előrelépést elérni. Most már az összes 47 országban vannak minőségbiztosító hatóságok, lehet, hogy egy kicsit különbözően dolgoznak, de tanulnak egymástól, és független minőségbiztosítási rendszereket próbálnak létrehozni. Persze lehet, hogy van egy nehézség. A határokon átnyúló minőségbiztosítás területén még nagyon kevés dolog valósult meg, ez persze a bizalomépítés nagyon előmozdítaná. A szaképesítések kölcsönös elismerésével kapcsolatban két aspektust kell vizsgálnunk. Az egyik az a felsőoktatási célokra való elismerés, tehát hogy valaki tovább tanulhasson egy másik tagállamban. És egy német kollégától azt hallottam, hogy még egyetlen tagállamon belüli egyetemek között is lehetnek problémák, Münster és Wuppertal között hogyan ismerik el az, a diplomákat. Persze az Európai Unió egy tagállamon belüli ügyben nem akar beavatkozni, de amikor a határokon átnyúló helyzetről beszélünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan dolgok, amiket lehet és kell is megtenni. A, ott van a Lisszaboni elismerési megállapodás, amelyről bizonyára mindannyian tudnak, amit már minden tagállam a ratifikált. De ezzel van egy probléma, mégpedig az, hogy az egyedi eh, intézményeknek megengedi azt, hogy ne ismerjék el más egyetem vagy felsőoktatási intézmény diplomáját, akkor, hogyha úgy érzik, hogy túl nagy a különbség a tanulmányok között, amit a két intézményben folytatnak. Ez lehetővé teszi az intézményeknek azt, hogy olyan szakokat hozzanak létre, amelyeket szükséges a diákoknak elvégezni, hogyha egyik intézményből átkerülnek a másikba, anélkül, hogy akadályoznák az ő mobilitásuk gyakorlását. Bizonyára tudják, hogy egy Európai Uniós szintű irányelv vezérli a diplomák kölcsönös elismerését, és az Európai Bizottság ezt az év vége előtt kívánja módosítani ennek érdekében, hogy megpróbáljuk ezt a modern munkaerőpiac igényeihez hozzáigazítani, illetve figyelembe venni az oktatási rendszerek változását Európa szerte. Nagyon fontos szerintem, és ennek a bizottságnak is érdemes lenne odafigyelnie rá a belső piaci szakbizottsággal együtt, amikor majd ez a javaslat a bizottság részére megérkezik. De amikor a szakmai kép- képesítésekről gondolunk, különösen azon szakmákról, ahol betegek vagy állampolgárok egészsége forog kockán, például gondolok itt építészekre is, akkor a bizalomnak még magasabb szintet kell elérni, mint a felsőoktatás területén általában. Úgyhogy eh, itt el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudunk kifejleszteni egy a kreditátviteli rendszer alkalmazásának egy olyan módszerét, amely alapja lehet ezen szakmai képesítések kölcsönös elismerésének. Lehet, hogy még nem értük el ezt a célt, de az új irányelvben lesz olyan rugalmasság, ami lehetővé teszi azt, hogy az új fejleményekhez és a bolonyai folyamat átalakulásához hozzá lehessen ezt is igazítani. És most a, a tanterv kérdéséhez lépnék tovább, hogy legyen egy alaptantás bizonyos területeken. Azt gondolom, hogyha tiszteletben akarjuk tartani az egyetemek autonómiáját, és erre már felhívták a figyelmünket, ugyanakkor a rugalmasságot is lehetővé akarjuk tenni, illetve reagálni akarunk a munkaerőpiaci változásokra és az új tudás felépítésére, akkor nagyon nehéz ilyen alaptantervet létrehozni, hiszen ezek nagyon hamar elavultá válnak. Megfelelő mód lenne az, hogyha az egyetemeket felkérnénk arra, hogy próbálják meg definiálni azt az eredményt, amit a diplomás elér, hogy mit fog tudni különböző területeken az a diplomás. Nagyon sok esetben a Tuning Project esetében a finom állítási projekt esetében, amit a kollégák biztos ismernek, már sikerült ezt megvalósítani. Számos esemény, e, e, egyetem már azonosította azt, hogy mit kell elérniük a diákoknak ahhoz, hogy egy diplomát megkapjanak, de a végrehajtási fázisban még nem került ez a projekt. Ez lesz a következő lépés. Elnök asszony felvetette ezt a témát, amikor felvetette ezt a témát, elmondta, hogy ez egy kormányközi folyamatként indult, és ez a folyamat sikere szempontjából is kihívást jelent. Én ezzel a nyilatkozattal egyetértek, azonban más okból, mint ahogy ezt ön említette. A vita még mindig kormányok között zajlik, legalábbis a legnagyobb mértékben, és nem a az egyetemek között, maguk között. Nem az egyetemek tanulnak egymás tapasztalataiból. Egy új stádiumba kell lépnünk a bolonyai folyamatban, a végrehajtásban. Most már ne csak a felső szintű politikákat tervezzük meg, ezek megvannak, tudjuk, hogy működnek. Most a végrehajtásra van, mégpedig a következetesebb végrehajtásra van szükség. Aztán az alkalmazhatóság a diplomások alkalmazhatósága és a három éves főiskolai képzés. Bizonyára tudják, hogy a BA, MA és doktori rendszer átvétele bizonyos tagállamokban nehézségeket jelentett, különösen a BA szinten, mert az ágazatok különböző szinten reagáltak erre azt láttuk, hogy az egyetemek megpróbáltak három éve belegyömöszölni annyi tanulnivalót, amit korábbiakban öt év alatt tanítottak meg, és ez nagyon nagy nehézséget okozott a diákok számára, óriási teher volt nekik, és bizonyos esetekben nagyon nehéz volt találni arra időt, hogy a mobilitási jogokat gyakorolják külföldön. A múlt heti berlini konferencián is beszéltünk erről, és az a benyomásom, hogy a probléma megoldása már megkezdődött. Ismét felülvizsgálják a tanterveket, bizonyos módosításokat kezdeményeztek az egyetemek, és az HIS Németországon belül egy tanulmányt készített, ami azt mutatja, hogy különböző ágazatokban a BA diplomások különbözően alkalmazhatóak. Tehát egy BA-s három éves tanulmány elvégzése után mondjuk orvosi területen nem ugyanannyira könnyű elhelyezkedni, mint más szektorban. Például labortechnikus vagy kutató könnyebben lehet. És az utolsó pont, amire utalni szerettem volna, elnök asszony, az a, a földközi tengeri térség déli felével való együttműködés. Véleményem szerint is rendkívül fontos mm, a bolonyai folyamat, illetve a bolonyai folyam az európai felsőoktatási térségen kívüli országok közötti kooperációt megvalósítani. Ezeket a kapcsolatokat meg kell erősítenünk, különösen a dél-mediterrán térséggel. A bolonyai folyamatot az úgynevezett bolonyai politikai fórum kíséri, ez egy kontaktfórum, kapcsolattartó fórum a bolonyai államok között, illetve az azon kívüli országok között. A bolonyai miniszteri konferencia mellett szintén a következő áprilisában fog sor kerülni ennek a fórumnak a találkozójára is rendszeresebbé kell tenni, és nem csak miniszteri szintűvé kell tenni ezeket a találkozókat, hanem be kell bizonyosodni arról, hogy a kapcsolat a minisztériumi találkozók között is fennáll, folytatódik, és lehetővé tesszük a dél-mediterrán térségbeli fiatalok számára, hogy Európába érkezzenek tanulni, és fordítva. A bolonyáról tartott meghallgatásának azt, ami rendkívül hasznos volt, az is kiemelte, hogy az egész életen át tartó tanulás előtt álló akadálynak az egyik legfontosabb eleme az a nemzetközi felsőoktatási programok, például a tempuszhoz való hozzáférés, a határokon való átlépés megnehezítésének az eltörlése. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. És akkor az utolsó szóra átadom Luigi Bellingernek a szót. Non sarà l'ultima, spero. Remélem, hogy azért ez nem a legutolsó hozzászólás lesz a témához. De mindenek előtt szívből köszönöm elnök asszonynak és minnyájuknak a kedves szavaikat irányomban és tényleg ennek nagyon örültem. Még egyszer köszönöm. És minden kollégának köszönöm a hozzászólását, véleményét, mert éreztem, hogy nagyon is lelkesen érdeklődnek a téma iránt, és ez mind hozzá fog járulni ahhoz, hogy a már megkezdett lépésekben minnyáján részt vehessünk, és ezt a kezdeményezést jó irányba és jó eredménnyel zárhassuk majd. Rendben. Tehát ugye a módosító indítványokról beszéltünk, lesznek ilyenek, és egyébként én szívből kívánom, hogy minél több módosító indítvány érkezzen a témában, hiszen a módosító indítványok ugyanazt a lelkesedést fogják kifejezni, ami már ebből az eszmecseréből is átjött, és meg vagyok győződve arról is, hogy hogy maga a jelentés, ami lefordításra került, és ami egyébként hamarosan minnyájuk előtt lehet majd, még feltétlenül módosításra fog szorulni. Én egyébként ebben egészen nyílt vagyok, és azt gondolom, hogy e, ezt azért is mondhatom el, mert én ezt úgy írtam meg, hogy tudatában voltam annak, hogy ennek, ezen még változtatni kell majd a közös munka során, és nagyon köszönöm e, szakbizottságunk titkárságának is a munkát, Eh, Luisa Fontené asszonynak is, és eh, a bizottságnak is nagyon köszönöm az együttműködést. Tyson úrnak különösen a személyes együttműködésért. És akkor most rátérnék az egyes érvekre, amik itt elhangzottak. Először is szeretnék rögtön rátérni az alkalmazhatósági képességgel kapcsolatban, illetve tehát an, azzal a lehetőséggel kapcsolatban említett érvekre, hogy hogyan lehet ezeket a tanulmányokat rögtön a szakmai életben alkalmazni. Hát egy főiskolai egyetemi tanulmánynak nem az a funkciója, hogy az ember egyből beléphet a szakmai életbe, de azért gondoljunk bele abba, hogy vannak olyan agályok is, hogy ezért a hallgatóknak valamikor előbb-utóbb dolgozniuk kell a tanulmányuk segítségével, és ez erősen összefügg egymással. Tehát a tanulmányaiknak valami oly módon kell lezelenie, hogy először is hatalmas ismereteket szereznek, hatalmas tudásanyagot szereznek, de nagyon fontos, hogy a hallgatók ne csak ismeretekhez jussanak, hanem értsék is, hogy miről van szó, és ehhez van szükségük a az ismeretekre, és hogy én azt gondolom, hogy néha itt, hogy melyik van előbb és mi minek a szolgálatában, ezzel kapcsolatban vannak félreértések. Pontosan a bachelor kapcsolatban, ami egy három éves képzés. Gyakran ezzel kapcsolatban merülnek fel talán ezek a kérdések, de néha vannak olyan kétségek, hogy mi történik, hogyha valaki rögtön dolgozni akar a bachelor eh, diplomája megszerzése után. Itt nagyon fontos, hogy kulturális oldalról is szüksége van még eh, kiegészítő lépésekre, és hogy a tanulmányait a lehető legjobban tudja a gyakorlatban alkalmazni. És pontosan talán a kezdeti lépések során, amikor eh, társadalomtudományos képzésen vett valaki részt, akkor még pontosan a problémák abból erednek, hogy ez az egyensúly még nem sikerült teljesen. És mi az európai szemszögből a kezdeményezésünk, amelyhez a tagállamok is nyilván csatlakozni fognak, és a főiskoláknak is segítséget kell nyújtani abban, hogy mindenki ebbe az irányba haladjon. A bolonyai folyamat nem állhat csak úgy egyedül nem hagyhatjuk egyedül, tehát nem szabad, hogy a kormányok egész egyszerűen csak hagyják, hogy ez valami külön világ legyen, és csak az akadémiai világ foglalkozon az egész bolonyai folyamattal, és elengedjük a kezét, mint tagállamok. Tehát nem szabad, hogy a tanszékek csak úgy egyedül küzdjenek ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy szintézisre kerüljön sor társadalmi szinten, az európai főiskolai világuniverzum területén, és én azt mondom, hogy ennek a szabályait és mikéntjét még ki kell dolgozni, és azt gondolom, hogy a szövegben már vannak erre nézve kezdeményezések, és kérném önöket arra, hogy olvassák el a szöveget, és kérem, hogy a módosító indítványaikban is nyugodtan tegyenek kezdeményezéseket ebbe az irányba. De talán a lehető legfontosabb ezzel kapcsolatban az, hogy ne csupán az angol száz modellből induljunk ki, tehát angol vagy skót, angol száz modellekből induljunk ki. Itt elhangzott ugye az, hogy a bachelor három évvel nem is lenne álltak hasznos az illető számára, és hogy nem felel meg a történelmi fejlődményeknek és fejlődéseknek. Hát ezzel kapcsolatban is még majd beszélnünk kell. Én most szeretnék még a társadalomtudományos dolgokról beszélni, tehát irodalomtudományok és társadalomtudományokkal kapcsolatban érkezett megjegyzésekre is reagálnék. A filozófia ugyanis nem csupán társadalomtudomány, hanem van ö, tudományos ö, kapcsolódási pontja más tudományos ö, területekkel. Ez egy primér ö, tudományág. A 11-es pontnál egyébként külön tettünk megjegyzéseket ezzel kapcsolatban, és majd látni fogják, hogy a társadalomtudományos tantervek, kurikulumokok nagyon figyelmesen kell, hogy elkészüljenek majd, hiszen szükségünk van a társadalomtudományokra, tudomány ágakra, hiszen nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen megoldásokat javasoljunk majd más területekre. Itt természetesen nem elég, hogy csak egyszerűen figyelemmel kísérjük, hogy ezek hova fejlődnek, hanem nagyon fontos, hogy kezdeményezéseket kell tenni annak érdekében, hogy a természettudomány és technikai tudományok terére is bejussanak ezek a kezdeményezések, amelyeket említettünk. Most még a nyelvekkel kapcsolatban is elhangzottak megjegyzések. Ugye a régi görögök mindent értettek, és bárhol értettek mindent, de nem az ő nyelvükből lett a lingua franca, hanem annak idején a latin latinból, az akkori világ által beszélt latinból vált a nagy lingua franca. És a román nyelvek is a latinból fejlődtek ki később, és az angol az tulajdonképpen a mai világunkban ugyanígy fejlődik és fejlődött. Azt az angolt, amit ma az Európai Unióban beszélnek, azt én már szinte nem is értem, hiszen én még annak idején az oxfordi angolt tanultam. De hát ebből vált a nemzetközi élet nyelve, és akkor ismerjük el, hogy ez így történt. Az Európai Egyetemeken pedig nagyon fontos lenne, hogy két nyelvűség alakuljon ki Ismerjük el, hogy ez így van. Még a franciák, még képzeljük el, hogy még a franciák is már-már hajlandóak ezt elismerni, mondjuk ezt ki egész bátran. És ezzel az Európán kívüli népekről is beszélek, országokról is beszélek. Én a közép földközi tenger uniójában a tunéziaiaktól és a marokkóiaktól is hallottam, akik a bolonyai folyamatról beszéltek, hogy el, ehhez a rendszerhez csatlakoztak ők is, csatlakozni kívántak az egyetemeikkel, és egyébként Szlovéniában is van egy egyetem, ami ide tartozik. De van még rengeteg más példa is ezekre a dolgokra, tehát használjuk ki ezeket a lehetőségeket, merítsük ki őket, hiszen nekünk az európai kultúrát kell gazdagítanunk annak érdekében, hogy előbbre jussunk. Jó, persze ránézek az órámra, igen, igazuk van, nem akarom itt húzni az időt, tehát kérem önöket szívből, hogy nyújtsanak be módosító indítványokat, de a, nyilván az iskolai végzettségek elismerése az egy borzasztóan fontos terület, és rendkívül összetett terület is egyben. Ez ugyanis úgy van, hogy vannak tagállamok, ahol már ma is vannak egyetemek, amelyek olyan masterképzést kínálnak, ahol a saját országukban más egyetemekről vagy főiskolákról szerzett bachelor végzettségeket nem ismernek el a felvétel során. És hát persze azért itt tisztába kell lenni azzal, hogy nyilván az ember lehet önálló a saját tanítási tevékenységek körében, de hát ez elismerés kérdés, ez egy teljesen más kérdés. Ennek objektív értékeléseken kell alapulnia a tanterv tekintetében, és ezért kérném önöket, hogy a módosító indítványokba külön térjenek ki erre a területre. Szívből köszönöm még egyszer önöknek mindazt, amit most itt elmondtak, és amit hozzátettek ehhez, az eszmecseréhez. Köszönöm szépen, Berlinger kollega. Szeretnék utalni arra, hogy nem lehet módosítókat benyújtani, mert nincs kész, kész a jelentés. Tehát módosítókat nem lehet benyújtani. November 23-án fogja Berlingerről bemutatni a kész jelentést, akkor fogunk dönteni arról, hogy nem decemberben szavazunk majd rá, hanem januárban. Így aztán, van még bőven idő a áprilisi következő bolonyai ülés előtt lesz még idő. Tehát 23-án lesz kész, november 23-án a jelentés, akkor megállapítjuk majd, mi lesz a módosító benyújtásának határideje, mondjuk december közepe vége, és aztán januárban 23-án, 24-én szavazunk a szakbizottságban. December 20-án azért még lehet egy rövid eszmecserét tartani a témában. Köszönöm a nagyon izgalmas vitát. amely folyamatosan felmerül választóközeteinkben, választóink részéről is, úgyhogy meg kell oldjuk ezeket a problémákat. Napi rendünk utolsó pontjához érkeztünk. Az illegális cseréléssel kapcsolatos tanulmány bemutatása. Mi adtunk megbízást ennek az előadásnak az elkészítésére. Kérem a szerzőket jöjjenek fel a pulpitusra, és osszák meg velünk tudásukat, illetve a tanulmány megírásából adódó ismereteiteket. Több negyed óránk van erre, negyed órát adok erre önöknek, és akkor lesz egy negyed óránk kérdéseket feltenni, és azt követi majd a koordinátor ülése. Nem tudom, ki fog kezdeni. Modó úr, vagy ön? Á, ön az. Ha a technika működik, akkor meg is kezdhetjük. Ez is egy fontos kérdés, fontos téma, hiszen egy olyan borzasztóan magasan technizált és nagyon modern világban élünk, állandóan tévé, tele, iPod, telefon és minden más vesz bennünket körül, ezért ez a Content Flight Rate egy rendkívül fontos kérdés, és nagyon örülök, hogy megbízást adhattunk ennek a tanulmánynak az elkészítésére. Öné a szó, úr. English you are speaking. Angolul fog beszélni? Jó. Helye. Merci, euh, merci Madame la Présidente. Merci, a, köszönöm, elnök asszony. Angolul vagy franciául fog beszélni? Franciául. A PowerPoint persze angolul van. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés, hogy a munkánkat bemutathatjuk itt. Csapatom két tagja kísért el, akik szintén részt vettek a tudomány elkészítésében. Elik Rambert, aki olasz és Romában dolgozik, és Ruiz Fontanel. Ez a munka önök által került megrendelésre hat hónappal ezelőtt. Ez egy megvalósíthatósági tanulmány egy tartalom általány díj létrehozásával kapcsolatban. Ez egy kulturális általánynak, vagy image általánynak is nevezhetnénk, hiszen képi megjelenítésű audiovizuális tartalmakra is vonatkozna. Azt vizsgáltuk, hogy mennyire lenne elfogadott, és hogy lehetne megvalósítani. A munkánkat korlátoztuk az audiovizuális és zenei területekre, azért, mert már így is óriási különbségek vannak az értékláncban és a fogyasztási módban a többi kulturális javakhoz képest, gondolok itt az elektronikus könyvekre, vagy más kreatív művek formáira. Illetve a zenét is elválasztottuk az audiovizuális tartalomtól, hiszen különböző funkciókat töltenek be, és különböző értékláncon keresztül érkeznek el hozzánk. A tartalom általánydíjjal kapcsolatban a fő probléma a sokszínűség. A résztvevő felek, az érdekelt felek sokszínűsége, az ágazat, a digitális gazdaság részéről is, az audiovizuális és zenei digitális tartalmakkal kapcsolatban egyaránt, akik nagyon nehezen akarták beleegyezésüket adni ahhoz, hogy a tartalom általányi gondolatát elfogadhassák egyáltalán. Tehát óriási kockázatot jelent ez számukra, legalábbis ez a véleményük. A másik probléma pedig a terjesztési csatornák sokszínűsége. Ez most nagyon megkönnyíti a tartalom megosztását, de a jogok sokszínűségét felveti, illetve a fogyasztók gyakorlatai is nagyon különböznek. Az új digitális érában új szereplők jelentek meg. Az értékek megosztása, illetve ennek a különböző csatornái a konszenzus még nehezebben elérhetővé tették. A fogyasztási módok a, nagyon megváltoztak a kulturális javak tekintetében. Elmondhatjuk azt, hogy különösen az audiovizuális tartalmak a tartalmak előállítói helyett most már igazából a kezdeményezők a fogyasztók. A tartalma díj létrehozásában végig kell gondolkoznunk a nagyon sok különböző érdeket. Politikai szempontból, azaz az európai intézmények vagy parlament szempontjából, akik próbálnak ezzel a kérdéssel foglalkozni, politikai döntésre van szükség és ez a politikai döntés észszerű pontok megtalálását is jelenti, amivel meg lehet nyugtatni a különböző érdekelt felek aggájait. Hogyha mindenkinek az érdekeit figyelembe akarjuk venni, akkor persze lehetetlen lesz a feladatunk. Honnan jött ez a tartalom általánydíj ötlet? Hát onnan, hogy három célkitűzést próbáltunk lefedni, főleg szociális társadalmi kérdéseket egy oldalról, aztán a megfelelő javadalmazás a kreatív közösség és a tartalom létrehozói számára. Aztán nagyon fontos, hogy ez azt is jelenti, hogy ezeknek az értékeknek nagyon pontos és átlátható megosztását tegyük lehetővé. Ugyanakkor egy olyan keretet szeretnénk létrehozni, ami elég stabil, és átfogó ahhoz, hogy az egyedi felhasználók is bekerüljenek. Illetve a csapatunkban azt találtuk, hogy az is nagyon fontos, hogy a megfelelő zsebekbe kerüljenek, a megfelelő különbséget tegyük a mafiózó, úgynevezett mafiózó kalózok és az úgynevezett alkalmi kalózok, azaz az egyedi letöltők között. Tehát nem mindegy, hogy valaki otthon akar megnézni egy filmet, vagy nyerészkedni akar annak a terjesztéséből. Aztán az ágazat különböző érdekelt feleit is megpróbáltuk megkeresni, és a terep gyakorlatunkból, illetve a ö, saját tapasztalatainkból levont következtetéseket megpróbáltuk megosztani velük. Itt ebben a táblázatban látható, hogy az állampolgárok, a fogyasztók, a tartalomok létrehozói, a tartalomiparok, és az internet szolgáltatók is szerepelnek, nem mindenki tudja egyenlő mértékben támogatni ezt az általánydíjat. Általában a fogyasztók és az állampolgárok találták kedvezőnek ezt a megoldást. Az állampolgárok számára az volt a legfontosabb, hogy ez ne legyen túl drága. Azok, akik létrehozzák a tartalmakat, azok nagyon megosztottak voltak, voltak, akik eléggé támogatták, akkor, hogyha ez megfelelő jövedelmet biztosít nekik biztonságos módon, de nemet mondtak akkor, hogyha ez akadályt fog gördíteni például a, az ő munkájuk elé abban a formában mondjuk, hogy túl hamar nyilvánosságra kell hozni, és letölthetővé kell tenni a tartalmaikat. Nagyon ellenségesnek tapasztaltuk a tartalmi ágazatokat, a tartalmi iparágakat, nagyon fontos, hogy a legális kínálatot ne öljük meg, ne írtsuk ki ezzel a megoldással, és aztán az is nagyon fontos, hogy a általánydíjnak az igazgatási költségei ne legyenek túlságosan magasak. A technológiai ágazat általában ellenezte ezt, és az internetszolgáltatók is, azért, mert ők a legális ö, ö, Tehát nagyon fontos az, hogy ez az adó, ez kiegészítő jellege legyen jelen, és lehessen alkalmunk arról, hogy vitázzunk. Szóval az a lényeg, hogy nem ért mindenki egyet ezzel a megoldással. Ha még tovább megyünk, akkor különbséget kell tennünk az árkérdés között, ami nagyon fontos kérdés volt, különösen az ágazat számára és a fogyasztók számára, hiszen a fogyasztóknál ez volt az elfogadhatóság egyik legfontosabb alapelve, illetve más oldalról a zenei letöltések esetében már most is van számos különböző legális megoldás. Nem szabad, hogy ezeknek hátrányára váljon a tartalom általánydíj módszere. Nagyon gyakran ezek a letöltések ingyenesek már most, vagy nagyon alacsony árért lehet legálisan letölteni, úgyhogy egy havi 10 eurós adószerűség lehet, hogy akadályozná ezeknek a legális működését. Az audiovizuális ágazatra, illetve az elfogadhatóságra, az ágazat részéről való elfogadhatóság kérdésére visszatérve, nagyon fontos az is, hogy a költség ne legyen túlságosan alacsony, ne legyen túlságosan magas se, hiszen nem akarunk ingyen utána dobni valamit az embereknek, ugyanakkor a már is legálisan létező rendszereket sem akarjuk károsítani. Tehát nagyon fontos megfelelően meghatározni a tartalom díj összegét nagyon pontos elemzésekre van szükség, mielőtt konkrét számokat mondunk. Aztán a, az is nagyon fontos, hogy az általánydíj 2010-ben 55 millió euró dolláros szintet mondjuk el kellett volna, hogy érjen, hiszen ennyi volt a bejelentett kára a zeneiparnak. Az ár kérdése tehát alapvető fontosságú, mert egy oldalról lehetővé teszi azt, hogy legális módon a peer-to-peer, -peer, azaz az egyenrangú felek közötti fájmegosztást lehetővé teszi legális módon, más oldalról a többi jogszerű letöltési módszert nem akadályozza, és az is nagyon fontos, hogy a, ennek az általánydíjnak az összege fedezze a begyűjtés költségeit hiszen nincs értelme adót beszedni, ha az adóbeszedésének a költségei nagyobbak, mint maga az, amit az adóból szerzünk. Az is nagyon fontos, hogy megfelelő értéket hozzunk létre az ágazat számára, hiszen pont azt akarjuk elkerülni, hogy ez az ágazat nagyon sokáig még tovább károsuljon. Ezért javaslatunk egy első megközelítést jelent igazából csak 4,99 euró áfástól havonta. Ez egy példa az audiovizuális tartalmak esetében a tartalom általánydíjra egy tipikus piacon. De tudnunk kell, hogy például a zenei letöltési lehetőségek országonként nagyon-nagyon különböző árakon állnak rendelkezésre. Ezért az európai országok közötti különbségeket is talán az árképzésben figyelembe kell venni az általánydi esetében is. Milyen típusú általánydíjat tudunk elképzelni? Hát ez egy lehetséges megoldás. Még továbbra is megpróbáljuk a konszenzus felé elmozdítani a dolgot, de lényeg az, hogyha legálisan lehet letölteni, az egy óriási nyelhetőség, és ez lehetővé teszi az állampolgárok, a fogyasztók számára, hogy a legális rendszerben foglaljanak ismét helyet, tehát legalizálják a tevékenységüket. Egy ilyen rendszer tehát pozitív hatásokkal jár, azonban nem szabad hogy a kollektív kezelési rendszeren kívül is ö, működjön. Tehát nagyon fontos, hogy legyen, ez egy előfeltétel, hogy legyen egy ilyen szervezet, ami ezt ö, begyűjti, és az is nagyon fontos, hogy a lehető legszélesebb körül repertoárra vonatkozzon ez az általánydíj nagyon fontos az, hogy az általánydíj bevezetéséhez nem kell a nemzetközi megállapodásokat megváltoztatni, tehát a jogi háttér, a már meglévő jogi háttér teljes mértékben alkalmas arra, hogy befogadja ezt az új rendszert is. Nem kell semmit megváltoztatni. Már létezik tehát egy jogi kerete ennek a tartalom általánydíjnak számunkra. Hát ezt ellenőriztük is, és például a kábel és műholdas irányelv példáját vettük, és megmutattuk ennek a példáján azt, hogy nem újabb kivételre kell, hogy sort kerítsünk, hanem egész egyszerűen az exkluzív, kizárólagos jogok használatát a közös kezelés alá vonja, és erre lehetőséget ad az irányelv. Nem kell módosítani sem. Tehát például, a, ahogy a, a korábbiakban is tették, a kábel és műholdas kezelési szervek akár ezt az adó típust is be tudják gyűjteni, és újra el tudják osztani. A peer-to-peer -peer letöltés tehát akkor legálisá válna bizonyos keretek között. Nagyon fontos az is, hogy meglegyen a bizalom azon helyek irányába, ahonnan ezeket a tartalmakat le lehet tölteni mindkét fél részéről. A megvalósíthatóság tekintetében tovább lépvén elmondanám azt is, hogy ez egy korlátozott, a letöltésekre vonatkozó jogot tenne legálisá. A már létező hálózatokon belül tenné legálisá az egyenlő felek közötti fájl megosztást. Ugyanakkor abban tekintetben is korlátozott lenne, hogy mennyi művet lehet a végfelhasználók között kicserélni. Úgyhogy ezzel kizárnánk az úgynevezett CIDER platformokat, ahol üzletszerűen folytatják ezt a fájlcserét. Egy korlátozott számú egyén vagy család számára lenne engedélyezve, tehát például egy digitális családi körnek tekintenénk az előfizetőt. Tehát amit a családtagokra is, a úgynevezett digitális család tagjaira is vonatkozhatnak ezek a letöltési jogok. Aztán a streaming és a cyberlockerek kérdése. Ezek már más jogi kérdéseket is felvetnek ebben a tanulmányban, tehát velük nem foglalkoztunk, de egy más pillanatban természetesen szívesen beszélünk az ő esetükről is. Ennek a projektnek a sikere kapcsán számos kulcsfontosságú faktort azonosítottunk, például a joga alap, a gyakorlati megvalósíthatóság, az ár, az adminisztráció és a marketing. Ezek köré csoportosíthatóak a sikerességi faktorok. 42 lépésről, vagy 42 ajánlásról van szó. Ezeknek az egysége, egy csomó adat, egy csomó szándék kell, hogy megvalósuljon annak érdekében, hogy ez a projekt sikerrel járjon. A gyakorlati megvalósíthatóság, a politikai megvalósíthatóság, ez is az egyik kérdés volt, ez a rendszer nem fogja eltüntetni, és nem fogja a végét jelenteni a kalózkodásnak. Ez a rendszer nem fogja felfalni, vagy károsítani a létező üzleti modelleket. Ez egy kiegészítő rendszer, amely értéket teremt a kreatív közösség számára a konszenzus éppen azt jelenti, hogy megpróbáljuk az ellenkező hangokat limitálni a lehető legalacsonyabb szinten tartani. Aztán a közös kezelés kérdése, hogyha a rendszer kezelését megvalósítjuk, ez is egy nagyon fontos aspektus, és ez által és emellett is nagyon fontos az audiovizuális tartalmak kalózkodása elleni harcot folytatni. Ez a rendszer ezt nem teszi meg önmagában, hanem együtt kell folytatnunk a harcot, ez egy kiegészítő jellegű segítséget nyújtó rendszer. Aztán a gazdasági megvalósíthatóság nem csak a megfelelő általánydíj összegének az eltalálása nagyon fontos e tekintetben, hanem a különbséget kell tenni az audiovizuális, a zene és a mozi között. Az is nagyon fontos, hogy a kezelés költsége ne legyen túl magas a begyűjtött pénzekhez képest. És van még egy dolog, ami nagyon érdekes volt számunkra, de a se időnk, se pénzünk nem volt, hogy ezt a tanulmányt kiterjesszük erre a területre is. Ez a következő. Érdemes lenne a kezelési költségekkel kapcsolatban további tanulmányokat folytani, folytatni. A kollektív kezelő szervek működésének a költségei felmérendők, illetve a felhasználói ablak megfelelővé tétele nagyon fontos. Tehát figyelembe kell vennünk egy ilyen ablak létrehozásakor azt, hogy kik lesznek a felhasználók, milyen típusú, egyéb érdekelt feleknek kell hozzáférniük ahhoz, hogy elfogadható legyen, hogy a katalógus elég bőséges legyen, és hogy nagyon fontos, hogy mivel egy új letöltési rendszer, egy új felhasználási rendszerről van szó, ezt figyelembe kell vennünk, Figyelembe kell vennünk a korábbi üzleti modelleket is. Nagyon fontos az a probléma, hogy ilyen gyorsan és ilyen hirtelen és brutális módon nem lehet bevezetni ezt az egész rendszert. Aztán a bevételek elosztásának a módszere, és egy lehetséges címkének a létrehozása, még olyan területek, amikkel foglalkoztunk. A címke azért fontos, hogy ez illusztrálni, mutatni tudja, hogy ez a fájlcsere, ez legálisan történt. Az is fontos, hogy ez a tartalom a lehető legszélesebb körül legyen az elérhető tartalom, különben magasnak fogják megítélni a költségeket a felhasználók, és nem lesz elé, eléggé vonzó a rendszer. Hogyha valaki 5 eurót befizet egy ilyen közös kezelési rendszernek, akkor szeretne azért mégiscsak valami cserébe is kapni. Aztán a fogyasztókkal kapcsolatban, illetve a kreatív közösséggel kapcsolatban világos az, hogy kell, hogy legyen egy olyan promóciós eszköz, ami elősegíti azt, hogy a végfelhasználók, akik számára ezt létrehozzuk, hiszen az ő letöltéseik alapján fog létrejönni a kiszámlázás, tehát hogy ők tudjanak erről olyan típusú adónak lehet ezt tekinteni, mint mondjuk egy nagy áruházban az ökóta, ökoadó. Nagyon fontos, hogy az emberek pontosan, a fogyasztók pontosan tudják, hogy mi a tartalma ennek a, az általánydíjnak, hogy milyen költségeik lesznek havonta, ezért cserébe milyen mennyiségű fájcserére van lehetőségük, és miből válogathatnak nem engedélyezzük a fizikai másolatok készítését és ezeknek a terjesztését. A havi ö, díjat pedig a hozzáférést biztosító szolgáltatónak kell befizetni, mondjuk a havi számlán. Aztán a kreatív közösség, azaz a tartalmak létrehozói szempontjából. Úgy gondoljuk azt, hogy egy egységes kezelőrendszer ma megoldhatná ezt a feladatot. Havi szinten gyűjtenék be a hozzáférést biztosító cégek az pénzösszegeket, ez a közös kezelő hatósághoz kerülne, aki biztosítaná ennek a megfelelő elosztását. Egy nettó összegről lenne szó, amit a begyűjtés után a szolgáltatás nyújtó cégek az alapkezelő céghez továbbítanak. Utána nem kell azt megnézni, hogy konkrétan mit töltöttek le, mennyit, miből. Ez fölösleges lenne és lehetetlen is, és jogsértésekhez is vezethetne. Hat havonként ez a kollektív gyűjtő és kezelő hatóság a befolyt eh, bevételeket a jogbirtokosok felé szétosztaná. Itt nagyon fontos megint az, hogy milyen alapon osztják fel, hiszen a szakma szempontjából az elfogadhatósága ennek az általánydíjnak éppen azon állt vagy bukott, hogy hogyan fogják utána szétosztani a begyűjtött összegeket. Meg kell vizsgálni tehát, ha a mai példákat veszünk, például ott van a Gibora, vagy az Azsikoa, egy francia szervezet, amelynek már is vannak gyakorlati módszerei, meg kell vizsgálni, hogy ezek mennyire sikeresek, mennyire elfogadottak. Azt tapasztaltuk, hogy ezen az úton tovább kell menni, tovább kell folytatni a munkát, meg kell vizsgálni azt, hogy például felmérések, vagy a jelenlegi értékesítések alapján, vagy mi alapján tudjuk meghatározni egyrészt az összegeket, másrészt az újra szétosztásnak a szempontjait. Kulcsfontosságú pont az, hogy jelen pillanatban nem akarjuk és nem is tehetjük meg azt, hogy a jelenlegi üzleti modelleknek ártalmat okozzunk. A kollektív jogkezelési, jogkezelő szervezet, ez osztaná el a pénzeket. Akik nem ismerik ezt az Azsikoa nevű francia szervezetet, elmondom nekik, hogy a, ő a, ők azok, akik a szatellit tévézés licencdiait begyűjtik, és ezeket szét, újra szétosztják a kábel rendszerben létező televízió között. Az összegek, amelyeket a kábel előfizetők befizetnek, azok az Azsikoához jutnak, és az Azsikoá évente egyszer ezt újra elosztja azon nyilatkozatok alapján, amelyeket a konkrét televíziók és a helyszíni gyakorlat biztosítottak. Tehát ez az Azsikor rendszer, ez itt is alkalmazható lenne, de elképzelhető, hogy más modellt alkalmazunk. Persze ez a, egy, egyelőre a műholdas televíziózás világában, illetve a kábel tévés világban bevett gyakorlat, tehát nem száz százalék, hogy ez a szatellit típusú megoldás a mi célunkra is megfelelne, de legalább van egy működőképes módszer. Nagyon fontos tehát, hogy az előadók, illetve a tartalmak szerzőinek a költségeit valamilyen módon fedezze ez az általánydíj. Legalább a veszteségeiket európai szinten az a kérdés, hogy számunkra, különösen Európában, hiszen már léteznek ilyen közös menedzsment szervezetek, ezek megoldást jelenthetnek-e arra, hogy a már létező szervezetek a tartalom díjakat is kezeljék. Aztán nagyon fontos, hogy az audiovizuális és zenei tartalmak között ártekintetében is különbséget tegyünk. A, az is nagyon fontos, hogy az egy, öt vagy 10 százalékos kezelési költséged is el tudják fogadni egy oldalról a tartalomszolgáltatók, a tartalom létrehozói, más oldalról a végfogyasztók. Köszönöm, Moró úr. Nagyon sok időt töltöttünk el ezzel az előadással. Összesen ennyi időnk volt egyáltalán kérdésekre. Szeretnék a bolonyai folyamatra vonatkozó vitára visszautalni, hol a filozófiáról alkotott elképzeléseinket említette valaki. Tehát itt egy, itt egy filozófiai és politikai szempontból alapvető kérdésekkel szembesüljünk itt is. Egyrészt látunk egy digitális forradalmat, amely megváltoztatja életvilágunkat. Ró éppen úr éppen arról beszélt, hogy a digitális ö, ö, forradalom fogyasztói oldalról indít, folyik, és kevéssé termelői oldalról. Nagyon sok felhasználó nem fizet, és ez középtávon így nem lesz finanszírozható a, a, a szakmai kulturális sokféleség. Ez egy nem fenntartható modell. Ugyanakkor az adatvédelem kérdéseivel is figyelemmel kell vennünk, szembesülünk azzal a jelenséggel, hogy új és régi monopóliumok ütköznek, az amerikai Hollywood és CD gyártók, a Google és Telekom vállalatok monopóliumára gondolok, az új monopóliumok azzal szereznek pénzt, hogy a szerzőjogok megfizetése nélkül, vagy azok részbeni megfizetésével szereznek profitot. Ez sem fenntartható modell. Általában felvetültet a kérdés, hogy vajon a internet szolgáltatókat másképp kell szabályozni, mint eddig tettük. Politikai kötelezettséget kell vállalnunk azért, hogy a kedvezményezettek szerzői jogait biztosítsuk. Szét kell választani a, a kereskedelmi és nem kereskedelmi csereplatformokat. Németországban éppen betiltották a mozi csere oldalakat, a Pirate Bay már évek óta illegális, tehát a digitális forradalom ismét feltette annak kérdését, hogy eldöntsük, mi az, ami ö, privát, és mi az, ami köz tulajdon. Ezek nagyon komoly kérdések, ezekre válaszokat kell találnunk. Köszönöm mindenek előtt a szerzőknek a tanulmány elkészítését, hiszen a lényegi kérdéseket ismét felvetették. Az alap hozzáállás tekintetében kell egy licenszrendszert javasolnunk. Nem az a cél, hogy újabb és újabb kivételeket határozzon meg a szerzőjogok tekintetében, hanem egy olyan rendszert hozunk létre, a művészek, szerzők és más kedvezményezettek megkapják, jog, megkapják jogaikat, és azok a fogyasztók, akik előfizetnek, egy használható modellben részesüljenek, és így legalizáljuk egy bizonyos körben a termékek cseréjét. Alapvetően tehát nagyon érdekesnek tartom ezt a modellt, mert a digitális világban is fontos, hogy a jogok érvényesüljenek, és egy kollektív menedzsment jöjjön létre, tehát az új digitális világban is képesek kell legyünk kezelni a kérdéseket. A zenei, ö, irodalmi, audiovizuális termékek körében külön-külön szabadásokra lehet szükség. Kérdés, hogy a szociális hálózatokban megvalósult változások fényében vajon reálisak ezek az elképzelések, elég frissek-e, mert a szociális hálózatok valóságos világában könyvek, zenék, filmek cseréje is folyik, nehezen választható szét, tehát ez a kérdéskör. Fontos, hogy homlokterébe legyen ez is vizsgálódásunknak. Vajon meggyőzőnek tartja -e ezeket, hiszen olyan adatcsomagok is cserélésre kerülnek, amelyek akár egy smartphone-on keresztül is megtörténhet, és az adott adatcsomag méretétől függően kell fizetni az adatforgalomért. Tehát 50 személyben határoznák meg azt a kört, akik egymás közt egy bizonyos díj fejében legálisan cserélhetnek fájlokat. Ám hogyan jutottak erre az 50-es számra? Nem egy önkényes száma, és hogyan lehet ellenőrizni, hogy valóban e körben mozognak-e csak a termékek? Az internet szolgáltatóknak lesz komoly szerepe ebben, a technikai megvalósításban is, és az adatvédelem kérdéseinek kezelésében is. Erre korlátoznám tehát két kérdésemet. Ja, zunächst einmal möchte ich mich auch für... Én először is nagyon tudatosan szeretném kiemelni ezt, hogy ez egy első tanulmány ebben a témában, és nagyon örülök neki. Egyébként részben én is osztom az önök véleményét, hogy ebbe az anyagban még részletekbe hatolóan is kell kutatnunk és koncepciókat találni és keresni. Trupa úr által elmondott koncepció nagyon is jól ábrázolta a dolgokat, és felmerül a kérdés az én részemről, hogy ezek a díjak, ezek a modell, ez a modell, amit itt javasolnak, ezek milyen kulcsokkal ö, számítódnának utána megfelelő művészek, kreatív foglalkozások és egyéb ö, alkotók felé, végül. Tehát van-e erre valamilyen koncepciójuk, hogy itt valamiféle szabad versenyt azért ne torzítsunk? Hogyan tud ez fair módon megtörténni? Egy második kérdésem az az, hogy ön egy együttes létezésről beszélt, egy koexisztenciáról a komerciális ajánlatok terén, és a flat rate ajánlatok terén, tehát hogy egy, egy párhuzamosság áll fönn. Hadd kérdezem meg, hogy a komerciális kínálat terén a meglévő legális használat terén hogyan hatna ki ez az újra bevezete, újonnan bevezetendő rendszer? Tehát itt a, ugye az előnyöket az illegális felhasználás és adat megnézés és felhasználás terén várjuk, és hogy ez világos számunkra, hogy ott előnyökkel járna, de megkérne, megkérdezném azt, hogy a tartósan fennálló komerciális, komerciális ajánlatok, kínálatok terén milyen hatása lenne ennek a modellnek a bevezetésének? Köszönöm szépen, Batimó úr még egyszer szót kap, és akkor ezután rátérnénk a továbbiakra. Igen, köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes tanulmány volt. Köszönöm szépen, hogy elkészítették. Szeretnék feltenni egy olyan kérdést, ami egyébként rendkívül egyszerű. A kérdésem az lenne, talán egy példával kezdeném. A Skype, ugye, különböző tartalmakat kínál. És hogyha van az embernek egy rádiója, akkor ott díjat kell érte fizetni. És hogyha pedig csak a Skyon keresztül hallgatjuk ezeket, a kérdésem az az lenne, hogy nem lehetne ezt a modellt átvenni, amelyet a Sky-on hallgatott tartalmak élveznek jelen pillanatban. Modó úr, nincs időnk, de azért még megkapja a szót. Megpróbálok reagálni ezekre a kérdésekre. Az 50 kérdése. Az 50-es számot hipotézisként állítottuk fel. Mondjuk egy 50 főből álló hálózat még nem hogy nagyon nagy, a, a referenciám most konkrétan erre nincs itt, de olvastunk egy tanulmányt, amely azt mutatta, hogy ezek a peer-to-peer -peer hálózatok általában 25-28 fős csoportokat alkotnak. Tehát általában mindig 50 fő alatti volt egy-egy ilyen hálózat a tanulmány szerint, akik egymás között megosztanak fájlokat. Persze azt is láthatjuk, hogy az egész világon, a Facebookon, az interneten, több ezernyi ember között valósul meg fájcsere, de egy ilyen hálózatban nem csak családtagok, hanem egyéb ismerősök is szerepelhetnek, és utána kapcsolnak egymáshoz a hálózatok is. Aztán még egy dolog, egy nemrégiben létrejött dokumentum, ami az ágazatban is köröztetve van, ez is tartalmaz ezt a számot. Aztán az is fontos, hogy ma világos, hogy a fizetéses díjak, a fizetős letöltések, a, különösen a, a mozi tekintetében, gondoljunk az európai filmekre, ez azt jelenti, ezek azt jelentik, hogy legálisan a mozitermekben, a DVD-ken, illetve a letölthető videó megosztó oldalakon is egyszerre tudják rendelkezésre bocsájtani a műalkodásokat. Ez persze ehhez az kell, hogy a különböző disztribútorok egymás mellett tudjanak létezni a piacon. És így a felhasználók, mondjuk a, az előfizetéses letöltésre költenek 3 eurót, mások pedig elmennek moziba. Nagyon fontos az, hogy ezek a források eljussanak a tartalmak létrehozóihoz, a művészekhez, a szerzőkhöz. Őrájuk is gondolni kell, hiszen az ő részvételük kulcsa a szerzők, a megvalósítók és a producerek közötti szerződésben rejlik. Más módszert is el tudok képzelni, hogyha nem ebben a szerződésbe veszük le a, be, a a fizetésnek a feltételeit, akkor a magáncélú másolat utáni díjnál mondjuk egyharmad a szervezetnek, egyharmad az előadónak és egyharmad a producernek megy. Mondjuk. De az elosztásnak a pontos és elfogadható megoldása szinte ugyanolyan fontos, mint a begyűjtött pénz mennyisége. Tehát például, hogyha 20 millió európai 4 euró 50-et befizet minden hónapban, akkor az egy óriási, impozáns összeg lesz. Ennek a kezelése, ennek az elköltése nem egy ilyen hasraütésszerű egyharmad, egyharmad, egyharmad alapon kell, hogy megvalósuljon, hanem nagyon fontos, hogy a gyártók, az előadók és a művészek, a szerzők számára is jogos és arányos összeget adjanak. a letöltött tartalmak helyett az átvitt bitek száma alapján lehetne számolni, mondja a másik előadó. Rendkívül nehéz megmondani azt, hogy egy vers vagy egy mondat sokkal kevesebbet ér, mint mondjuk egy filozófia könyv. Tehát nem az adatok mennyisége fogja meghatározni az értéket. Úgyhogy ez a bit alapú letöltés ez problematikus, mert nem árérték arányú, nincs benne az értékarány, de akkor milyen módon mérjünk? Ez is nagyon nehéz probléma. Aztán az újraelosztás problémájával kapcsolatban két elemre hírom föl a, feje, a figyelmüket. Ez egyik, hogy milyen módon lehet ezt elvégezni, és a másik milyen kritériumok alapján. A letöltött tartalom úgy tűnik, hogy nem lehet az egyetlen kritérium. Azért, mert jelen pillanatban nagyon gyakran az előfizetések esetében a gyártó számára elég lenne nagyon sokat hirdetni. És akkor azt töltenék le a fogyasztók. És itt megint szem elől tévesztjük az értéket. És ezt az aspektust is bele kéne építeni a modellbe. A havi előfizetés alapján történő módszer, ez azért jó, mert az, aki az előfizetést befizeti, az ezzel aláír egy szerződést. És úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy ismét legalizáljuk azt a gyakorlatot, ami a társadalmakban már nagyon nagy mértékben jelen van, a digitális társadalmakban. És viszont, mivel a a tartalmak előállítói számára is nagyon fontos az, hogy gazdasági szempontból kártalanítsuk őket, ezért egyrésztről el kell kerülni a visszaéléseket, és itt beszélhetünk azokról, akik ehhez mondjuk hozzá is járulnak, akik pénzt szereznek belőle. Az más tehát az ingyenes fájlcserét nem kell bűnüldözési módszerekkel lekövetni, viszont a nyerészkedést igen. A másik eladó, még Bellinger úrnak és a Skype példához szeretnék hozzátenni valamit, ez a rendszer lehetővé teszi konkrétan azt, hogy különböző szinteket vizsgáljunk. Egy oldalról ott van a tartalma általánydíj, más oldalról ott vannak a fogyasztók, a zene, az audiovizuális tartalom, és még ki tudja mi, hogyha szeretnék ezeken túlmenően is letölteni dolgokat, akkor többet fogok fizetni. És ez a rendszer elfogadható lehet a gyártók számára is, és a kreatívok számára is. Elnök, köszönöm szépen. Hát látjuk már mindjárt itt a kezdetben, hogy ez az ügy rendkívül bonyolult. És az a benyomásom Trüppel asszonyjal együtt, hogy erről még sokat kell beszélnünk hát sokkal többet, mint a most rendelkezésünkre álló 10 perc megenged. Nagyon-nagyon hasznos és nagyon szükséges volt az önök által elvégzett munka. Ismételten köszönöm. A koordinátorokkal folytatjuk a munkát. Amikor a tartalomról ismét beszélünk, akkor visszatérünk az önök által elmondottakra is. Nagyon szépen köszönöm és most ezzel a szakbizottsági ülést berekeztem, a koordinátorok ülése következik. Biszki.